Très bien, je, je vais vous proposer... Azt javaslom, hogy kezdjük a mai munkát. Legyenek szívesek helyet foglalni. Először is el, elnézést kérek, hogy a, a bizottság képviselője, akinek délelőtt itt kellene lennie, nem tud részt venni a szakbizottságnak az ülésén. Tehát nekem kell helyettesítenem az elnököt is, aki most elfoglalt, amit örömmel teszek. Javaslom, hogy fogadjuk el a napi rendet. A 13-as ponttal kapcsolatban Görling asszony nem tud itt lenni, ezért azt javaslom, hogy a teljes lótártás és gondozás témáját halasszuk el november 7-8-ára. és ide rakjuk akkor a bizottság Szante bizottságának képviselőinek az előadását az afrikai sertéspesiről. Nos, ennyi változtatást javaslok a napirendben, és hogyha nincsen ellenvetés, akkor eh, elfogadottnak nyilvánítjuk a napirendet. Köszönöm szépen. a ülést közvetítik a weben, és 16 nyelven tolmácsoljuk is a mai és a holnapi üléseket a 30, augusztus 30-ai jegyzőkönyvvel kapcsolatban nem kaptunk semmiféle megjegyzést, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ezt az augusztus 30-ai ülés jegyzőkönyvét elfogadottnak nyilvánítjuk. Nincsen ellenvetés, tehát akkor ez megtörtént. Most jön akkor a következő napirendi pont, a munkánk első témája, amely eh, Marian, Marian Neuschel első elképzelése, eh, a termőföldek koncentrációjának jelenlegi állapota az Unióban, a gazdák földhöz jutásának megkönnyítése. A jelentés pontosan azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet a gazdálkodóknak a földhöz való hozzájutását megkönnyíteni. Maria a jelentéstevő. És most van az első eszmecsere, és remélem, hogy ez lehetővé teszi majd a jelentéstevő számára, hogy az első elemzéseit megerősítsük. Mindannyian Tudjuk, hogy a mezőgazdasági termelés alapja a termőföld, de a mezőgazdasági termelést támogatásával most fogunk először foglalkozni több olyan kérdés is felmerül, mint például a széndiokszidnak a befogása és tárolása, és a többi. Tudjuk, hogy milyen problémákkal kell szembenéznünk a verseny során, és a földek felhasználásának témája is a különböző övezetekben, mint a hegyi övezetekben nem ugyanaz. A különböző spekulációk, a nem mezőgazdasági célokra való földfelhasználás növelte a földek koncentrációját, és nem jutnak hozzá a fiatal gazdálkodók a földekhez ez mindegyik mezőgazdasági termőterületre jellemző Európában. A kis, a KKV-k, a kis és közép, közepes vállalkozások problémákkal néznek szembe, és munkahelyek is hiányoznak. Ezek, ez a saját kezdeményezési jelentés átdolgozza a korábbi rendelkezéseket és a reformot is, és kérdéseket tehetünk fel ezzel kapcsolatban, és a kihívásoknak is megpróbálunk Európában megfelelni. A, nem csak a gazdák, gazdálkodók, hanem a mezőgazdasági fejlesztési, vidékfejlesztési hatásokok számára is problémákat jelentnek, jelentenek ezek a kérdések mindenki számára, akik ezeken a területeken dolgoznak. Ez a munka remélem, hogy lehetővé teszi majd, hogy a bizottságnak konkrét javaslatokkal álljunk elő ugyanis ez egy stratégiai ágazat, az az európai vidék számára és a mezőgazdasága számára. Nos, most akkor átadom a szót, és eszmecsere követi majd az előadást. Most akkor átadom a szót Máriának. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadja nekem a szót, kedves kollégák! Először is szép jó reggelt kívánok! Ez az első napi rendi pontunk ma, azaz a termőföldek koncentrációja az EU-ban, a gazdálkodók lehetősége a földhöz jutásban. Ez a saját kezdeményezésű jelentés, amely jelenleg előkészítés alatt áll, ez nem légüres térben mozog, hiszen 2014-ben az Európai Parlament Ekon szakbizottságában volt már egy saját kezdeményezésű vélemény vadászat az agrár területek után, úgymond, ez volt a címe. Nagyon jó vélemény született, melyet széles többséggel fogadtak el az Econ szakbizottságban, és egy meghallgatásra is sor került 2015-ben a termőföldek koncentrációjának mértéke címmel. Aztán van még egy petíció is, ami még nyitva áll, amely pontosan ezzel a témával foglalkozik, azaz, hogy mi történik globális szinten, de különösen Európában ezen a területen. Az EU-ban széles körben fennáll ez a probléma, a termőföldek iránti vadászat fokozódik, a termőföldek koncentrációja mindenhol felismerhető, ez a családi gazdálkodások számára nagy fenyegetés, az élelmiszertermelés számára, az élelmezés biztonsága számára, hiszen a termőföldhöz való hozzájutás emberi jog. Én most néhány pontot szeretnék bemutatni önöknek, amelyet már vázlatosan feljegyeztem, és aztán várom az élénk vitát és az önök javaslatait. Azt hiszem, hogy a tények nagyon is világosak, hiszen már 2010-ben az üzemek 3%-a birtokolta a termőföldek 50%-át Európában. Az üzemek 3%-a Európában ellenőrzi a mezőgazdasági területek 50%-át. Az üzemek 80%-a viszont csupán 14,5%-ával rendelkezik a termőterületeknek. területeknek és ez globális szinten is így van, például Brazíliában, Kolumbiában, vagy Fülöp-szigeteken is hasonló a helyzet. Mindig is azt gondoltuk, hogy itt Európában más tulajdoni viszonyok uralkodnak, és aztán észrevehetjük, hogy hasonlóak itt is ezek a viszonyok, mint azokban az országokban, amelyek esetében már tudjuk ezt a koncentrációt. A land grabbing fogalom a szegény országokban, jellemző afrikai országokban, déli országokban. Európa vonatkozásban nem használhatjuk ezt a szót, inkább a termőföldek koncentrációja a megfelelő fogalom európai viszonylatban, azaz egyre több termőföld jut egyre kevesebbek kezébe. A jelentésemet azzal vezettem be, hogy a termőföld nem egy szokásos áru, nem szaporítható, nem tolható el, úgymond, és véges, nincs több termőföldünk. Éppen ezért a szokásos piaci szabályoknak nem vethetjük alá a termőföldeket. Az egyre inkább globalizálódó világban el kell gondolkodnunk azon, hogy a szabad tőkemozgás, amelyet itt Európában ápolunk, hogyha földfelvásárlások vannak, akkor ezt a szabad tőkemozgást továbbra is érvényesíthetjük el. Hiszen egyesek egyre nagyobb profitot akarnak elérni a termőföldek felvásárlásával, egyre több a spekuláció ezen a területen, és a profitelvárások esetében viszont másrészt ott van az az igény a lakosság részéről, hogy egyre több az élelmiszerek iránti igény, a bioenergia iránti igény, tehát ez természetes, hogy ez termőföldek iránti szükségletet vet fel, és a termőföld egyre drágább, az elmúlt években megfigyelhetjük ezt a tendenciát, de nyilván nincs több termőföld. 2007-2008 óta a termőföld iránti hajsz igencsak fokozódott, főleg Európában. Ugye itt a pénzügyi válsággal és az éhénység fokozódásával esik ez egybe, valamint az árak robbanásával. A termőföld egy lehetőség arra, hogy energiát termeljünk, meg élelmiszereket állítsunk elő, tehát egy nagyon vonzó lehetőség. Aztán azelőtt sem hunyhatunk szemet, hogy Európában illegális folyamatok is zajlanak. Például a vám ügyben ugye azt mondják általában, hogy termőföldhöz kapcsolódik a legtöbb korrupció. És itt őszintén kell a kormányainkat tárgyalni erről, hiszen korrupció minden országban tapasztalható, különösen a termőföld adásvételek során. Ami ebből edő adódik, mint veszély, mondhatnánk, hogy a termőföldek koncentrációjával nincs gond, egyre kevesebbek ki a nagy terület, ezt nagy területen tudják művelni, ez az élelmiszertermelés szempontjából kedvező is lehet. Szerintem egyáltalán nem így van. Ugyanis a tulajdon, illetve a gazdálkodás a termőföldek esetében egyre kevésbé esik egybe. Tehát általában a termőföldek tulajdonosa nem műveli meg a saját földjét, hanem azt kiadja a művelésre, például Szlovákiában. 96%-os ez az arány, Írországban 70%, illetve 17%, és ez megmutatja, hogy mennyire nagy különbségek vannak Európában, hogy saját földjeiket művelik el a tulajdonosok. Ez az erős termőföld koncentráció különböző okokra vezethető vissza. Nincsenek agrárberuházók, akik képesek felvásárolni a termőföldeket és ebbe fektetni a pénzüket. Itt ez egyfajta reális világból való menekülést jelent, hogyha valaki nem kap már kamatot a pénzért a bankban, akkor termőföldet vásárol fel. Persze vannak agrár nagyüzemek is, akik a mezőgazdaságban tevékenykednek, és állandóan termőföldeket vásárolnak fel, és egyre nagyobb agrárkonszent építenek fel ezáltal. Ezek a felvásárlások Európán belül európai gazdálkodókkal valósulnak meg, de Európán kívüli harmadik országok belé gazdálkodók, például a kínaiak is egyre több európai termőföldet próbálnak felvásárolni, és ebben nagyon sikeresek. Kérdés, hogy a tulajdon, illetve a gazdálkodás elválasztása Európában a fenntartható multifunkcionális családi gazdaságok trendjét mennyiben veszélyezteti. Itt ugyanis a mi koncepción kerül veszélybe az agráriumot illetően. Az, hogy a tulajdon a lehető legtöbb kézben legyen, ez egy érdekes gondolat. Ez kapcsolódik a ö, szociális biztonsághoz és a stabilitáshoz is egy adott országban. A termőföldek koncentrációját, illetve rengeteg dokumentum van már, és ez a jelenség megfordíthatatlan károkhoz vezet a gazdasági struktúrában, ahhoz vezet, hogy városok vagy kis falvak átszerveződnek vidéki területeken, fajok mennek veszendőbe, a talajvíz is veszélybe kerül, a talaj termékenysége is csökken. Ez nem csupán a vidék számára hátrányos, hanem a mezőgazdaságot és a talajt is veszélyezteti ez a folyamat. Különösen a családi gazdaságokat fenyegeti a jelenség Európában, hiszen egészséges élelmiszereket állítanak elő ezek a gazdaságok, ugyanakkor további funkciókat is ellátnak a környezet és a társadalom vonatkozásában. Tehát nem csupán élelmiszert állítanak elő, hanem multifunkcionális mezőgazdaságot valósítanak meg, mint amit egyébként mi célul is tűztünk itt ki Európában. Az a véleményem, és a cím is megmutatja, hogy egyrészt a tényeket kell feltenni, ugyanakkor azt is világossá kell tenni, hogy hol rejlenek a megoldási lehetőségek. Világos számunkra, hogy a talajpolitika a tagállamok felelőssége, ugyanakkor mindenképpen el kell gondolkodnunk azon, hogy a talajpolitika a szabad áru és tőkemozgás piacán Európán belül hogyan lenne másként szabályozható. Nem lehetséges ugyanis, hogy olyan országok, amelyek konkrét törvényeket bocsájtanak ki, hogy a nagy beruházók vagy külső beruházók elől védjék termőföldjeiket, ezek az országok aztán a diszkrimináció vágyával és szerződésszegési eljárás bevezetésével szembesülnek, és nem követik az EU-s jogszabályokat. Nem, nekem az a véleményem, hogy az ilyen figyelmeztető eljárások fontosak, és a bizottságtól azt kell kérnünk, hogy azonos kritériumokat alkalmazzon a figyelmeztető eljárások bevezetésében, hogyha egy adott ország saját földterületeit meg akarja védeni. Itt például felső határokat lehetne bevezetni, vagy csak aktív gazdálkodó vásárolhat, vagy a földművelőjének van elővásárlási joga, és a többi, és a többi. Tehát itt mindenképpen lehetőségeket kell feltárni, de ezek eddig nem, nem jelennek meg világos jogszabályokban, tehát átláthatóságra, világos kritériumokra van szükség, mit tehet egy ország saját termőföldjei védelmében, és a diszkrimináció tilalma hogyan kerül betartásra. Még hiányoznak az adatok, ugye kinek, ki mely termőterületekkel rendelkezik, határokon átnyúló módon akár, ezen adatokra sürgős szükségünk van, és ezeket kérnünk kell a tagállamoktól. Talán még egy záró gondolat. A mezőgazdasági politikánk módja és a szubvenciós politika, mint első pillér, Ugye itt ezzel kapcsolatban kell felvetni alapvető kérdéseket. Ugye itt elmondottam, hogy három százalék az üzemeknek rendelkezik a termőterületek 50 százalékem, és ez azt is jelenti, hogy a közvetlen kifizetések 50 százalékát ez a 3 nyíl gazdálkodó kapja. Tehát ők állandóan új termőterületeket vásárolnak fel, és ez azt jelenti, hogy a mi agrárpolitikánk módja is ösztönzi ezt az egész jelenséget, a termőföldek koncentrációjának jelenségét Európában. Tehát itt monitorozó helyekre van szükség, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ezen önkéntes iránymutatások, már ami a felelősség teljes kezelését illeti, ezen jogoknak, ezen iránymutatások már léteznek, de mindez ideig önkéntesek. Ezeket kötelezővé kell tenni, és így módon a talaj használati jogokba be lehet avatkozni. A földhöz jutás emberi jog, és hogy újra visszatérjek a címre, a termőföldek koncentrációjának helyzete az EU-ban, illetve hogyan lehet megkönnyíteni a gazdálkodók számára a termőföldhöz jutást. Nos, ez csupán akkor lesz lehetséges, hogyha a termőföldek továbbra is megfizethetőek maradnak a gazdálkodók számára, és nem csupán a tőkések hajtják a csillagos ezeket a termőföld árakat, csak akkor tudnak a gazdálkodók termőföldhöz jutni, és azt hiszem, hogy ezen gondolat mögé valamennyünknek fel kell sorakoznunk. Várom az élénk vitát, és hogyha vannak még ez, elképzeléseik, forduljanak közvetlenül az irodámhoz. Azt hiszem, hogy ez a jelentés egy alap, hogy a következő nagy kap reform előtt ugye szükségünk van egy alapdokumentumra, a termőföld koncentráció összefüggésben van azzal, hogy hogyan fogjuk fel az agrárpolitikát Európában. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Merci. Köszönjük szépen Máriának ezt a bevezető előadást. A, megkezdjük az eszmeserét, sokan kértek szót, és mivel nagyon sok feladatunk van a mai napirendben, szeretném, hogyha mindenki korlátozná a hozzászólás idejét. Először a egy másfél percben az árnyék kérem. Köszönöm, elnök. Köszönöm, Maria. Én is azt gondolom, hogy a föld közvagyon meg kell védenünk, meg kell óvnunk, és fontos, hogy az élelmiszer termelést prioritásként megőrizzük. Fontos, hogy a gazdálkodók számára ez a tevékenység nyereséggel eh, végezhető legyen, méltányos nyereséghez jussanak, eh, a lehetőség legyen a földvásárlása. Úgy gondolom, hogy ez eh, hogy alapvető, hogy a, a mezőgazdasági földnek a földhasználati módját ne lehessen csak úgy megváltoztatni, a fiatalok hozzáférhessenek, és azok a személyek is, akik kis és közép gazdaságokat szeretnének alapítani, létrehozni, lehetőség legyen erre, illetve fontos, hogy a nők is földhöz juthassanak, ne csak a férfiak. Az idő száll, úgyhogy olyan intézkedésekre van szükség, amelyekkel meg tudjuk akadályozni a földrablást. Elsősorban a ter- legtermékenyebb földeket szokták így kivonni a forgalomból, ezt meg kell akadályoznunk. Köszönöm szépen. Merci, madame. Köszönjük szépen. Alde. Jelentéstevő, árnyék jelentéstevő. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Marianoiknak ezt a munkát, melyet ebbe a jelentésbe fektetett. Valóban nagyon örülök ennek a jelentésnek, szerintem ez egy alapvető fontosságú téma. A föld nem csupán a gazdálkodók és a mezőgazdaság szemere alap, hanem az életünk alapja valamennyi mai ember számára így van ez, és a jövőben is így lesz. És amit mi tönkre teszünk, azt a következő nemzedékekkel majd, hogy megfizessék. A föld nek különleges a pozíciója, a Maria Noichl is elmondta, ez egy nem egy szokásos áru. Nagyon sok pénz mozog itt, a pénzügyi ágazatnak már nincsenek vonzó ajánlatai, és megpróbálja a pénzeket a termőföldvásárlásba fektetni. És Marian Noich leírta ennek a kihatásait az agráriumra, és a politika feladatait meghatározni, hogy milyen elvárásokat kell itt megfogalmaznunk. Az EU nem vonulhat vissza, és nem mondhatja, hogy mindez tagállami hatáskör, tagállami jog. Ez igaz, ez így van, ennek ellenére azonban európai szinten mindenképpen vezérelveket kell megfogalmaznunk. Különböző jogrendszerek vannak ezen a területen, csak akkor lehet beavatkoznunk, hogyha a belső piacra vonatkozó vagy versenyjogszabályokba ütközik az adott cselekedet. A tagállamoknak kell cselekedniük ezen a területen, és itt mindenképpen követelnünk kell az átláthatóságot, az elővásárlási jogot a gazdálkodók számára, ugyanakkor egy árféket is, hogy a termőföld megfizethető maradjon, különben nincs esély a jövőben arra, hogy a gazdálkodók a jövőben földhöz jussanak. A nemzetközi iránymutatásokat Európában végre kell hajtanunk, és talán azt kellene meghatároznunk, milyen mezőgazdaságot akarunk, ami számára szükséges a termőföld. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérem, próbálják betartani az időt, mert különben nem fog beleférni minden a programba. Miller asszony. Én is Köszönetet szeretnék mondani Maria Noirnak, aki ezt az átfogó jelentést bemutatta. Nagyon jól leírja ez a helyzetet. Nekem is az a véleményem, hogy az agráriumon kívüli beruházókkal szemben fel kell lépni, nincs más hátra, ugyanis ez egy nyomást helyez a kiscsaládi gazdálkodásokra, és ez a nyomás egyre növekszik. Ugyanakkor azt is üdvözlöm, hogy európai szinten megközelítést akarunk létrehozni ezen a területen, és mindenkit felszólítok, hogy intenzíven vegyen részt ebben a vitában. A földpolitika hiányzik a tagállamokban, csak németországi helyzetre emlékeztetek, három jogszabály van, amelyeknek az aktív gazdálkodókat kellene támogatni, és a kis gazdaságokat, de a valóság máshogyan néz ki. Sajnos nem működnek ezek a törvények. Szerintünk sürgetően európai iránymutatásokra van szükség, amelyek az ENSZ világélelmezési bizottsága irányvonalaihoz igazodnak. Itt nagyon fontos, hogy a bérelt földet is bevonjuk ezek hatája alá, ugyanis, hogyha a bérelt földet és bérelt szerződéseket megnézzük, akkor ők nem kapnak semmilyen támogatást, mert előre örülök az együttműködésnek, és néhány gondolatot, néhány pontot még biztosan beillesztünk a vitába. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. a következő árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen. Kedves, kiváló kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani Noisul asszonynak, amiért eh, fölvázolta a legfontosabb kérdéseket, amelyeket ebben a vitában meg fogunk beszélni. Kétségtelen, hogy a Föld az elsődleges élelmiszerforrásunk. Ennek megfelelően maga a Föld nem eladható, adható, vehető, úgy, mint bármely más termék a piacon, hiszen adott mennyiség van belőle, és ezért nagyon fontos, hogy a mezőgazdasági földek minőségét megőrizzük, illetve biztosítsuk a hozzáférést a földhöz azoknak, akiknek erre tényleg szüksége van. Ők a mezőgazdasági termelők, és azok, akik maguk tevékenyen hát, eh, mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak. Először is meg kellene határoznunk a földkoncentráció fogalmát. Mit jelent ez? tegyünk különbséget e, e között és más folyamatok között. Például a földek konszolidációja e, például jó folyamat ott, ahol túlságosan nagyabb birtokaprózódás mértéke. Túl kicsik az egymás mellett lévő birtokok. E, a tagállami jogosultságok és hatalmak ugye nyilvánvalóan fontosak, át kell gondolnunk, hogy az európai szabályozás hogyan működik, és esetleg korlátozza-e a földhez való hozzájutást. Meg kell kérdeznünk, föl kell tennünk a kérdést, hogy, hogy az állami támogatások eh, nem csak a nagy befektetési alapokat eh, támogatják-e, és ennek mi a célja akkor a fiatal gazdálkodókat kell segíteni inkább, és harmadrészt tudjuk, hogy nincs igazán megbízható információ a földterületeket illető ügyletekről. Már többen jelezték, hogy erre megoldás kell, és minden sikert kívánnak önöknek ehhez, e, e, ezen dosszié kapcsán. Köszönöm szépen. Roke úr kapszót. Köszönöm, elnök úgy gondolom, hogy ideje erről a témáról beszélnünk, és köszönet Mariana kollégámnak, hogy ezt a hatalmas munkát fölvállalta. Hogyha nemzeti kompetenciákról beszélünk, nevezetesen, hogy a föld az a nemzeti kompetencia alá esik, akkor ugye meg kell tudnunk definiálni, határozni, hogy mi is a közös mezőgazdasági politikánk, és hogy a kap és az, azzal együtt járó támogatási mechanizmusok eh, milyen garanciákat eh, tudnak biztosítani ahhoz, hogy a fölösleges dolgoktól meg tudjunk szabadulni. Például eh, azokat kell támogatnunk, akik megművelik a földet, és nem elsősorban azokat, akik kamatozó befektetésként tekintenek a föld Meg kell határoznunk, hogy a különböző ágazatokban milyen méretű gazdaságokat preferálunk, hogy elkerüljük azt a helyzetet, amikor amikor csak azért vásárolnak földeket az emberek, hogy hozzájussanak az EU támogatásokhoz, a föld alapú, terület alapú támogatásokhoz ki legyen az, akinek elsősorban van lehetősége e, földet vásárolni e, Litvániába például. A szomszédnak elővásárlási joga van a föld megvásárlására, és hogyha a szomszéd nem akarja megvásárolni az adott áron, akkor lehet másnak eladni. Tehát vannak ilyen eszközeink a mezőgazdasági politikában, a kapban, de ezekkel élni kell. És olyan mechanizmus kell kialakítanunk, amely már 2020-tól életbe lép. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a jelentést. A földfoglalás és a gazdálkodás koncentrálása nagyon nagy probléma az Európai Unióban. Ez a hagyományos mezőgazdaságot fenyegeti Némely országban, elsősorban a kelet-európai országokban, például Romániában ez nagyobb problémát okoz, és szegénységet okoz. Ez a földkoncentráció problémája, amely egész Európában jelentkezik az utóbbi évtizedekben 38%-kal növekedett ez a koncentráció, és Romániában 10%-at jelenti ezek a széttagozódott gazdaságok. És 20 és 30 százalékát jelenti az Európai Unióban, Magyarországon és Lengyelországban is ugyanez a helyzet. Nyilvánvalóan az, itt, az a a vállalkozásoknak szemben áll a 20%-kal az egész Európában, és a 3 és 50 százalék egy, áll egymással szemben. A földfoglalás egyensúlyvesztéshez fog vezetni, és mindez jól tükrözi az, hogy az Európai Unió hogyan gondolkodik a hagyományos mezőgazdaságról. Az ipari méretű mezőgazdaságnak van azért másik alternatívája is. A jelenlegi politika teszi lehetővé a földfoglalásokat. Nyilvánvalóan Eh, ez annak a világnak a tükröződése, hogy minden megvehető, megvásárolható. Mit tesznek az ilyenfajta spekuláció elleni harcban? Dölano úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy Mária eh, rámutatott a kettős kockázatra, eh, amelyel szembe kell néznie a szakpolitikáknak. Az urbanizáció és a, az erdők pusztítása mind ilyen eredményeket hoz és az, a vidéki foglalkoztatottságban is ez nagy problémákat jelent. Nagyon fontos, hogy a családon belül lehessen örökölni a földeket, de a fiataloknak már nem ugyanazok a, az elképzelései a mezőgazdasággal kapcsolatban, de tulajdonképpen a családon kívül családok nem tudnak hozzájutni a földekhez, mert olyan áraik vannak. Szükség van olyan rendelkezésekre, amely a földbérlést lehetővé teszi, tehát hogy a helyek, a települések tudjanak biztos, bizonyos földterületeket megvenni, vagy bérelni. Tehát nagyon fontos olyan rendelkezéseket hozni, amely lehetővé teszi, hogy a közelben emberi mértékekben lehessen mezőgazdasági termelést fog, folytatni és ne engedjük, hogy a külföldi vállalkozók felvásárolják a földeket, és Európában mi ellenőrizzük, tartsuk a kezünket a földek fölött. Köszönöm. Köszönöm. Ne felejtsük el azt, hogy a föld birtoklás nem Európai Uniós kompetencia. Kérem, ezt ne felejtsük el. Én nem szeretném, hogyha az EU beleavatkozna a földbirtoklási szabályokba az Egyesült Királyságban például a mi rendszerint nem tökéletes, és bevallom, hogy nálunk is van, ugye földnyilvántartás elég könnyű tudni, hogy ki a föld tulajdonosa. Van itt egy olyan érzés, hogy ami kicsi az jó, ami nagy, az pedig káros, de mindenki más megkérdeznék, hogy nézzék már meg, hogy hogy néz ki egy egy cukorépra betakarító rendszer hogy működik most, és hogy működött régen. Most ugye egy nagy ö, ö, gép sínen futva úgy ö, szedi föl a cukorépát, mint egy egy, ö, ö, mint ahogy az ember letarolja a biliárdasztalt. A 40 évvel ezelőtt ö, ez nem így működött sokkal kevesebb emberre van szükség a munka elvégzéséhez. Apámnak 30 emberre volt szüksége 1948-ban, ma fele annyi emberre van szükség. Nem lehet az időt visszafordítani. Mai technológiák fejletebbek, olyan földön is termelhetünk, az cukoripát akkorában nem lehetett. Mit szeretnénk itt elérni? Azt szeretnénk, hogy a, a, adófizetők finanszírozzanak egy csomó embert, akinek kis földje van, E, vagy, vagy egy szociális politikaként szeretnék a földet államosítani és újraadosztani kis parcellákban, vagy pedig szeretnék átszervezni a föld tulajdonlást, hogy jobb legyen a környezet. Ugyanakkor továbbra is e, azért fizetünk, hogy az emberek gondoskodjanak a vízminőségről, a levegőminőségről, de egyébként teljesen mindegy, hogy e, ki a tulajdonosa a földnek, és az a lényeg, hogy ki gazdálkodik nem kell ehhez tulajdonképpen a föld tulajdon rendszerről belenyúlni, meg lehet ezt tudani máshogy is. Köszönöm szépen, Jakovszki úr. Köszönöm szépen. Én azok közé tartozom, akik szeretnének iránymutatást látni az Európai Unióban, és azoknak a gazdálkodóknak adja a, te, a földet, függetlenül attól, hogy kicsik vagy nagyok, akik megmunkálják a területet. Én a kisebb gazdaságokat kedvelem, amelyek új dimenziót tudnának adni az európai mezőgazdaságnak. Horvátországban van egy probléma. 2000-től mostanáig a kormány nem jól kezelte a mezőgazdasági politikát különösen amikor állami földekről van szó. Itt van Szlavónia, ahol hatalmas gazdaságok vannak, és értem, hogy a kormány védi a saját érdekét, de ugyanakkor vannak kis földterületek is a parti területeken, és az emberek szeretnék ezt a földet a saját tulajdonokban látni és megművelni. Tehát Horvátországban akarnak az emberek földet venni, de a, a kormány nem akarja eladni, és ezért megbonyolítja a kérdést. Mindenütt ilyen abszurd politikát folytatnak. Épp ezért szeretném, hogyha az Európai Unióban meg lenne az iránymutatás. Köszönöm szépen, Oszlén úr. Köszönöm Marian Olfnak ezt a jelentést, illetve a születendő jelentést, de a szemadatokat differenciáltabban kell megvizsgálnunk, hogy megnézzük német helyzetet, vagy a kelet és nyugati helyzetet, ott jelentős különbségek vannak, mert Kelet-Európában más történelmi fejlemények voltak ezen a területen. Ezért nem elég egy európai mértékkel mérni ezt az egészet és egységesíteni. Meg kell nézni, hogy az EU-ban milyen lehetőségek vannak. És aztán az agrárforrások elosztását illetően ugye a földterület támogatások esetében vannak a nagyüzemek, és nincs felső határ, és ez egy olyan kérdés, amit vizsgálnunk kell a jövőben. Tehát, hogyha a nagyüzemek még gyorsabban növekednek, mint a kicsik, akkor egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek a jövőben. És itt a közvetlen kifizetések szerkezetét úgy kellene alakítani, hogy a kisebb gazdálkodókat is támogassuk, hiszen nyilván a nagyüzemek jóval nagyobb összegekben részesednek az agrártámogatásokból, mint a kicsik. Ezt meg kell vizsgálni, és azok a vállalatok, amelyeknek semmi közük nincs a mezőgazdasághoz, ezek gyakran csak pénzt akarnak befektetni, és azért vásárolnak termőföldet, tehát ez nem lehetséges, hogy a végén a gazdálkodó nak bérelnie kelljen az ilyen földterületeket. Tehát a mezőgazdaság nem lehet a tőkebefektetések terepe, ezzel mindenképpen foglalkozunk, kell, hogy a termőföld a gazdálkodók tulajdonában maradjon, vagy oda kerüljön. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Köszönöm. Azt hiszem, hogy a statisztikával is óvatosnak kell lennünk, mert mindig középértékek vannak, és a konkrét helyzeteket kell megvizsgálnunk Európában. Mindenek előtt az Alpok déli részén teljesen más a probléma, pont a fordítottja. Nagyon sok példa van, amikor egy hektár föld 20-30 tulajdonos kezében van, és nem is lehetséges már a föld művelése. A múltban, múltban az ilyenfajta széttöredezettsége a termő területeknek kialakult, tehát, hogyha ott koncentrációs folyamat zajlan, az mindenképpen kedvező lenne. De ami magát az ügyet illeti, azt tudom megismételni, amit Hoisling kolléga mondott az imént, mindenképpen át kell gondolnunk, hogy agrárpolitikánk és az első pilléres mechanizmusok a nem óhajtott termőföld koncentrációt mennyiben idézik elő olyan ö, tulajdonosok kezébe jutatva a földet, akik azt nem is művelik és az a jelenlegi reformot is meg kell vizsgálnunk, hiszen korábban a pénzügyi piacon teljesen más fejlemények voltak. Sok országban most már negatív kamatok vannak, és a termőföldek felvásárlása pénzügyi technikai szempontból nagyon érdekes, és ezért el kellene gondolkodnunk ezen a helyzeten. Egyetértek Noil kollégával, a tagállamoknak lehetőséget kell adni, hogy maguk döntsenek arról, hogyan lehet eladni, értékesíteni termőföldeket. Az én régiómban zárt ö, gazdaságok vannak, ahol világos diszkrimináció van ott kérdés az, hogy az ilyenfajta jogszabályokat hogyan lehet fenntartani, tehát mindenféleképpen egyenlő feltételek mellett kell földhöz jutatni, minden európai polgár esetében kell biztosítani a termőföldhöz való jutást. Köszönöm, Eszúr. Köszönöm, és köszönetet mondok a jelentéstevő asszonynak, egyes dolgokat kiemeltek, még vannak pótkérdéseim persze. Igazat adok a jelentéstevőnek, hogy a Földnek gazdálkodók kezén kell maradnia, és már az előttem szólók is felvetették ezt, hogy különböző helyzetek vannak, nem csupán Európában, hanem a Németországon belül is. Bajor vagyok, ezt sokan tudják. Itt 15 5-16 hektár az átlagos termőföld nagyság, alig ad el valaki földet. Alig adtak el az elmúlt két-három évben földet a régiónban, és itt az irányítás problémája nem is merődik vetődik fel. Persze minden, mindez kapcsolódik a strukturális változásokhoz is. Kelet-Németországban hatalmas a koncentráció a termőföldek tekintetében Például van olyan ö, üzem, ahol akár 271 ö, ö, gazdálkodó ö, dolgozik együtt egyfajta termelő szövetkezetben, és ö, ők ö, gazdálkodnak egy hatalmas területen, tehát az ilyenfajta helyzeteket máshogyan kell tekinteni. És Ugye a jogszabályok, ha észszerűtlenek, tönkre tehetik a gazdálkodókat. Erről is vitáznunk kell, mindenképpen egy észszerű szabályozást kell találnunk, de itt továbbra is erős tagállami felelősség kell, hogy maradjon ez a terület, Európa fogja vissza magát. Köszönöm. Fenegen úr. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes eh, a North asszony által elmondott eh, összefoglaló. Eh, mit tett az EU? Először is ne tegye a továbbiakban lehetővé azt, hogy az egyik farmer 1000 eurót kap hektáronként, a másik pedig a szomszédja pedig semmit. E, ne legyen az, hogy a nagygazdák e, félmillió eurós támogatásokat kapnak, és a velük, velük szemben versenybe lépő gazdálkodók semmit nem kapnak. Tehát az Európai Unió tenni akar valamit, akkor tehet, felül kell vizsgálni a közös agrárpolitikát, és tegyek, tegyük meg azt, amit, amit legutolsó tisztességes biztos megpróbált megtenni, e, vezessünk be egy frontload idő általány támogatást a közös mezőgazdasági támogatások tekintetében. Vizsgáljuk felül a mezőgazdasági politikát. Azonban sajnos saját biztosunk, jelenlegi biztosunk nem támogatja ezt a megközelítést. Folyton hallom az embereket itt, akik megszólalnak, úgy tűnik, hogy a kis családi vállalkozásokat támogatja a néppárt is, és az összes frankció is. Én akkor, amikor biztos megválasztottuk, akkor én elleneztem őt, mert úgy gondoltam, hogy ő nem támogatja ezt nem helyben, hanem úgy gondolom, hogy szembe megy az árral, miért van olyan ember ebben a pozícióban, aki a mezőgazdasági élelmiszeripari komplexumot támogatja, és nem a családi vállalkozást. Ez egy pervers helyzet, ezt kell módosítani azok, akik sok pénzt kapnak, helikopterben röpködnek, akik, akiknek pedig meg kéne kapni a támogatást, ahhoz sincs pénzük, hogy a, a traktort föltöltsék dízel üzemanyaggal. Ez a beavatkozás segítene. Köszönjük Felenger úr, Bota úr. Köszönjük, köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek az előadását én szeretném a képmutatását rámutatni az Európai Bizottságnak. Egyrészt azt mondja, hogy nem egy egyre dominánsabb jelen, jelenésről van szó, jelenségről van szó, azt szeretném mondani, hogy, hogy Romániában megpróbáltuk megváltoztatni a törvényt a földek értékesítési életen. Nem tudtuk, és azért, mert az egy Európai Bizottság nem engedte ezt meg. Pedig azt mondják, hogy egyforma feltételek között lehet földet vásárolni. Nos, az Európai Bizottságnak ki kellene lépnie az elefántcsont tornyába, és a jogalkotási területen kellene változtatni a helyzeten. Fogalmuk sincs, hogy ott mi történik, történik a helyszínen, Romániában például, külföldi beruházáknak eh, a kezében van 85%-a a földeknek, ismétlem 85%-a. Tehát ezek még csak nem is eh, európaiak, libanoniak, eh, bármelyik más országban. Hogyha valóban mezőgazdasági termékeket szeretnénk eh, Romániában bevezetni, akkor ez problémát jelent. Ezek a kereskedelmi társaságok még csak nem csak nem mezőgazdaságra használják fel ezeket a területeket, csak a támogatást akarják felvenni. Épp ezért sürgős, hogy lépéseket tegyenek Európában a földek érdekében. Köszönjük szépen, Brannan úr. Köszönöm szépen. Köszönöm az elnöknek és a jelentéstevőnek. Úgy gondolom, hogy Ugye ezt Stuart Agnew kiment? Nem, itt van. Bocsánat, rendben. Tehát Stuart kisebbségben van. Úgy gondolom, hogy a többségi nézet a szakbizottságban az, hogy probléma van, és azt mondanám Stuartnek, hogy van itt egy pálya is, amin végig mozogtunk. Lehet, hogy e pillanatban nincs hiba, hogyha ugyanezt a dolgot, ha úgy folytatjuk, ahogy idáig, akkor nyilván Stuart persze nem lesz idő, persze a bizottság, vagy öt év múlva a bizottság viszont itt lesz addigra a gazdaság 25%-a fogja birtokolni a földek 75%-át. Ez igazi probléma, ez olyan probléma, ahol mi itt a baloldalon látjuk a, a, a piac kudarcát. Nyilván jobb oldalon nehéz ezt elismerni, a piac nem mindig működik. Ez gyakorlatilag a növekedő eh, jövedelmi szakadékok eh, egyik példája. Egyre kevesebb kézben van, a nagyobb vagyon, európai és globális szinten is. Pontosan ez az a helyzet, ahol az, az általános helyzetet látjuk. Hogyha megnézzük a a londoni épületeket egyre több külföldi beruházónál kezén van egyre nagyobb ingatlan vagyon. Ez egy általános mintázat, ami világszerte a gazdagság és a szegénység közötti szakadék növekedésével összefüggésben megtapasztalható. Sokan tudják, ezben már most is van felső határa kifizetéseknek, ez gyakorlatilag összesen három gazdálkodóra vonatkozik, de és, és csak Velszben, nem Írországban, nem Észak-Írországban, nem Angliában, de ez egy lehetőség. Másrészt gyakorlatilag az emberek nem krumplit termelnek, hanem Európai Uniós támogatásokat termelnek, és nem ez a cél. Köszönöm, Sam James Nicholson. Thank you very much. Köszönöm szépen. Észak-Írországban is van ilyen eh, felső határ, úgyhogy nem csak Velszben. Nos, egy dolog van, amiben nem lesz egyre több, a föld. A földet nem lehet szaporítani, a földből lehet eh, élelmiszert termelni, de a földben nem lesz több. Minden évben gyakorlatilag egyre kevesebb föld van valójában, hiszen eh, épületeket építenek, házak, gyártelepek létesülnek. Tehát meg kell néznünk a földhasználati tervezési, városfejlesztési terveket is, hogyha úgy gondolom, hogy a szállalékokon túl kell néznünk, mert világos, hogy jelentős problémák jelentkeznek bizonyos tagállamokban. Nyilván vannak problémák a régebbi tagállamokban is, de úgy gondolom, hogy nem lehet mindenkit bele gyömöszölni ugyanabba az egy, egyenméretű öltönybe. Én személy szerint saját régiómban ugye volt problémánk a gazdasági felvirágzás idején, amikor az ügyvédek, az építészek és mindenki a, a városból kijött és kis gazdaságokat vásárolt meg ez véget ért. A, a bankok viszont, na ez a nagyobb probléma, pénzt adott mindenkinek, aki földbirtokot akart vásárolni, mert úgy gondolták, hogy a földbirtok az egy jó befektetés. Nekem néha azt mondják a gazdálkodók, hogy hát nincs pénzünk, nem keresünk pénzt. Ugyanakkor, ha az ember oda megy, hogy add el a földet, akkor valahogy nem akarják eladni a földet. Tehát alaposabban szét kell itt nézni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Maria, ezt a jelentést. Úgy gondolom, egy nagyon fontos téma ez. Látjuk ezt mindannyian, és meg kell nagyon pontosan vitatnunk ennek a vonatkozásait. Szlovéniában 6,7 hektár föld van átlagban egy gazdálkodó kezében, és néha eh, a fiatal gazdálkodóknál középméretű gazdálkodatnál bizonyos koncentráció van szükség ahhoz, hogy eh, képesek legyenek eh, eh, egyáltalán megélni a gazdaságokból. Volt kommunista országokban, ahol nagy földterületek állami tulajdonban voltak, ott nagyon sok esetben le kell állítani ezt a rendszert, mert nem elfogadható, hogy egy-egy tulajdonosnak több ezer hektár földje legyen úgy gondolom, hogy az agrikán, a, politika, politika, amely a családi gazdaságok koncepción alapú, e- ezt kell erősítenünk, ez a jó megoldás de gondolkodnunk kell, gondoskodnunk kell a földrablás, földfoglalások problémájával is, és hogy milyen intézkedésekkel lehet a közepes gazdaságokat és a fiatal gazdálkodókat támogatni, hogy eléggé nagyra nőjenek ahhoz, hogy meg tudjanak élni. Úgy gondolom, hogy nagyon óvatosan került eljárni, és különböző intézkedésekre van szükség különböző országokban, mert más-más a helyzet mindenütt. Köszönöm szépen. Kostinger asszony. Köszönöm. Ott folytatnám, ahol a kolléga abba hagyta a gondolatsort, azt hiszem, hogy döntő lesz, hogy kiemeljük ebben a jelentésben hogy a tagállamok hatásköre a ö, föld kérdéskörének szabályozása. Ugye a szövetségi szinten is máshogy szerveződtek az országok, Ausztriában nagy különbségek vannak, maga az ország is kicsi, aztán vannak szövetségi tartományok, ahol az örökölt gazdaságok modellje törvényben rögzített, különösen a fiatal gazdálkodóknak hagyják tovább a földet, és ők gyakran sokkal sikeresebbek, vagy ez a modell sokkal sikeresebb, mint Ausztria az a régiója, ahol nincs ilyenfajta szabályozás, és nagyon széttagolt a földtulajdon, és a földművelés is nagyon nehézkes. Tehát a hatáskör és a jogszabályok mindenféleképpen a tagállamoké kell, hogy legyenek, ezt számításba kell vennünk. Fontos lesz az is, hogy olyan megfogalmazásokat találjunk, amelyek a jövőben nem teszik lehetővé egyes tagállamok számára, hogy a más tagállamokból jövő gazdálkodók föld tulajdonát kisajátítsák. Sok ilyen esetünk volt a múltban. Azt hiszem, hogy nagyon figyelnünk kell erre a jelenségre. Köszönöm, Ergasz úr. Ennél a napi rendi pontnál mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy a magyar földforgalmi törvény néhány évvel ezelőtt megváltozott. A Dán és a francia mintára változott meg a magyar földforgalmi törvények. Hogy mondjam, hogy nagy kedvelője vagyok a francia és a dán földforgalmi törvények. Nagyon jó törvényeknek tartom őket. Ebből kifolyólag viszont kötelezettségszegési eljárás elé került. Nem csak Magyarország, hanem Szlovákia és a balti országok is. Tehát láthatóan itt egy elég komoly problémáról van szó. Lengyel barátaim még egy-két évvel e probléma előtt vannak, majd utána szembesülnek ezzel. A probléma az, hogy a tőke szabad áramlását feszegeti a bizottság. Ennek kapcsán azért el kell, hogy mondjam, hogy mindenképp, mindenféleképpen szeretném szögezni, hogy kettős mérce nem elfogadható. Tehát ami Franciaországban és Dániában földforgalom kapcsán működik, azt gondoljuk, hogy nálunk is ugyanezt kell, hogy működjön, tehát nem lehet különbséget tenni. Köszönöm szépen a szót. Merci. Köszönöm. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretném megköszönni Náj asszonynak a jelentését Horvátországban több mint 90%-a a családi gazdálkodásoknak kisebbek 10 hektárnál. És tudjuk, hogy az termelés attól is függ, hogy ki tulajdonolja a mezőgazdasági területeket. Az, a, a föld koncentrációja a, az állami földeknek a felvásárlása és vagy bérbeadása, vagy fontos téma, ezt szabályozni kell. A családi gazdaságok előnyt kellene élvezniük, mert ez az egyetlen módja annak, hogy megtartsuk ezeket a családi gazdaságokat, és hogy a fiatalok továbbra is vidéken maradjanak, és tudjanak élelmiszert termelni. Azt hiszem, hogy ez a kérdés nemzeti szakpolitikáktól függ, és az Európai Unió nem tudja túlságosan szabályozni ezt a területet. Horvátországban szerintem optimális, meg kellene állapítani, hogy mi az optimális terület mindenfajta gazdaságnak, a, a mezőgazdaság regionalizációja alapján. A földhasználatot támogatni kellene. és a földművelést is támogatni kellene. A többi kelet-európai kolléga említette a földfoglalás problémáját. Ezzel a kérdéssel az Európai Uniónak kellene foglalkozni, és itt kellene közös megoldást találniuk. Köszönöm szépen. Két szót szeretnék, mielőtt a főigazgatóságnak adom meg a szót. Nagyon fontos foglalkozni a mezőgazdasági ágazattal. A kompetenciákat illetően hogy melyik a tagállamok és melyik az Európai Uniónak a felelősségi köre, e között egyensúlyt kell találnunk a koncentráció problémájára is megoldást kellene találni. Hallottuk, hogy 3, százalékkal kal eh, áll szemben az 50 százalék, és hogyha nem tudunk eh, a, a eh, föld, tehát az ingatlan jog kerületében ezzel megbirkózni, akkor problémák vannak. Ma a terület mértéke az a, egyelő a pénzzel, ami egy probléma. A stratégia világos, de nekünk is új egyensúlyt kell találni a problémák között. Ennyit szerettem volna hozzátenni ehhez a nagyon gazdag vitához. Most pedig Fizman úrnak adom meg a szót a főigazgatóságról. Jó napot kívánok, köszönöm elnök úr, hogy szót kaptam, hogy a bizottság lehetőséget kapott, hogy röviden beszámoljon bizonyos tényekről, amelyek a mai vitával összefüggenek, és hogy elmagyarázzuk, hogy miért és hogyan intézkedünk a mezőgazdasági földekkel kapcsolatban. Ma a, nem az Agri Szakbizottság, pontosabban főigazgatóságot képviselem, hanem a pénzügyi főigazgatóságot, hiszen az elsődleges kérdés az a tőke szabad mozgásának kérdésköre. Nos, a vita elsősorban a mezőgazdasági föld külföldi kézre kerülése a téma. A bizottságnak meggyőződése, hogy összességében a beruházás szabadsága Európában nagyon is pozitív erő a beruházásban, nagyon fontos hasznot hozhat ez a mezőgazdasági föld a vidékfejlesztés szempontjából is. Fejlesztheti a technológiát, a tudás átadását, és ezt láttuk is a gyakorlatban, illetve javíthatja a termelékenységet a mezőgazdasági termelésben. Természetesen masszív szabályozásra van szükség, amely a beruházók szabadságát megfelelőképpen kiegyensúlyozza olyan módon, hogy a fenntartható eh, mezőgazdaság és a vidékfejlesztés lehetősvé váljék. Hagy hivatkozzak a jogi keretekre, nincs Európai Uniós jogalkotás, amely konkrétan a mezőgazdasági földek eladására vonatkozna. Azért, ahogy valóban elhangzott, a tagállamok feladata a földpiac szabályozása. A tagállamok ezt szabadon mert tehetik, feltéve természetesen, hogy betartják az alapvető szerződésben lefektetett elveket. És az alapelvek nyilván az alapvető szabadságjogok, különösen és azt hiszem, hogy ez az európai jog alapja, az a nemzetiség alapján való megkülönböztetés tilalma. Tehát eh, eh, a tőke szabad mozgása az esetleges szabadság, amelynek működnie kell, hiszen a mezőgazdasági föld valóban eh, tőke, jó tőkejavak közé tartozik, és ezért a rendes belső piaci rendelkezések alá tartozik. Nyilván bizonyos körmények között szóba kerülhet a, a letelepülés szabadsága is. Nos, mit jelent mindez az a mezőgazdasági földek szempontjából? A tőke szabad mozgása nyilvánvalóan a belső piacra vonatkozik, hogy legyen egy egységes belső beruházási tőkepiacunk. Ez elvben a mezőgazdasági földekre is vonatkozik. Tehát alapelvként a határokon átnyúló beruházók alapvető szabadságokat élveznek, azaz elvben nem lehet korlátozás olyan alapon, hogy valaki nem az adott ország állampolgára. Ez az Európai Unió működéséről szóló szerződés vonatkozó cikkében le van fektetve. Ugyanakkor nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az is igaz, hogy a korlátozásokra van lehetőség. Akkor és ott, ahol szükség van erre a közérdek megóvására. A bizottság úgy gondolja, hogy a tagállamoknak van is lehetősége arra, hogy a mai vitában is felvetett problémákra találjon megoldást meggyőződésünkhez, hiszen éppen elég e, e, esetjogi e, anyag van, amelynek tapasztalat alapján azt látjuk, hogy az Európai Bíróság is elismerte a Földnek a sajátos jellegét, és jóvá hagyta az ezen a területen alkalmazott tagállami korlátozások egy részét. Ma fölvetették például azt is, ugye, hogy a tőke szabad mozgása korlátozható a bíróság véleménye szerint annak érdekében, hogy a föld spekulációt megakadályozza. A bíróság azt is kimondta, hogy a tagállamok megőrizhetik a hagyományos gazdálkodási módokat, például a családi gazdaságokat, és azzal is egyetért, hogy célkitűzés az, hogy a mezőgazdasági föld az mezőgazdasági használatban maradjon. Ez azt jelenti, hogy mindezek a közérdekek indokolhatják a tőke szabad mozgásának a korlátozását. Tehát fontos, hogy nem minden korlátozás jogos csak azért, mert közérdeket védenek. Fontos, hogy a korlátozásnak arányosnak kell lennie ahhoz, hogy indokoltnak tekintse őket a bíróság. Azaz nem mehetnek túl azon a mértéken, amelyre ténylegesen szükség van az kívánatos cél eléréséhez. Összességében ezt szerettem volna a jogi eh, keretekről, tehát konkrét EU eh, jogszabály eh, nincsen, a tagállamok szabályoznak, figyelembe kell tartaniuk az alapvető szerződésekben lefektetett elveket, azonban ezek lehetővé teszik azt, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, hogyha fontos közérdek megóvására szükség van, akkor a korlátozásokat léptethetnek életbe arányos módon. A mezőgazdasági földekben való külföldi beruházás elég alacsony mértékű egyelőre. Persze nem mindig lehet megbízható információkat kapni, azonban a biztonság rendelkezés, bizottság rendelkezésre álló információk szerint a külföldi kézen lévő, vagy külföldi használatban lévő földek aránya eléggé kicsi, 1 és 3 százalék között mozog, amennyire mi tudjuk. Ezzel együtt természetesen figyelembe vesszük azt, hogy vannak olyan beszámolók, amelyek szerint eh, van egy növekedési eh, eh, tendencia, és hogy egyre nagyobb földéhség tapasztalható, és erre nyilván oda kell figyelni. Ennek úr, mielőtt lezárnám a befektet, beszáll, be, felszólalásomat, beszámolnék arról a jogi intézkedéssel, amelyet a bizottság nemrég megtett. 2014-2016-ban volt egy ilyen átmeneti időszak, amely azóta lezárult, és voltak olyan tagállamok, amelyek 2004-2007-ben csatlakoztak az Európai Unióhoz, és derogációt kaptak a e, tőke szabad mozgása e, tekintetében, úgyhogy bizonyos ideig ezek az országok korlátozhatták a földvásárlást e, külföldiek részéről abban az időszakban, amelyről úgy gondoltuk, hogy erre szükség van annak érdekében, hogy a földpiacot megnyissák a nyitottabb rendszer e, kezeléséhez, bevezetéséhez. Néhány ország azonban új törvényeket fogadott el a földpiacok szabályozására, és ezeket megvizsgáltuk, ezeket a törvényeket, és természetesen nagyon sok e, panaszt is kaptunk, e, és ezekre nyilván reagálnunk kellett végül E, voltak olyan törvények, amelyeket e, e, megkérdőjeleztünk, amelyekkel szemben felléptünk, mert meggyőződésünk szerint a tőke szabad mozgását, elsősorban a tőke szabad mozgását korlátozzák. Bulgária, Magyarország, Lettország, Litvánia, Szlovákia van ebben a kalapban, Románia nincs közöttük, jól lehet valaki említette Romániát is. Ez év májusában ezeket az eljárásokat a bizottság a következő szakaszba helyezte. Ez lesz az utolsó szakasz a bírósági eljárás előtt. Tehát egyelőre ezek folyamatban vannak, nem tudom elmondani önöknek, hogy mi lesz a következő lépség, nem tudom, hogy lesz-e lépés, nem tudom, hogy lesz-e bírósági eljárás, vagy nem. Több ország nekifogott a jogalkotásnak annak érdekében, hogy az egyeztetés eredményeként módosítsa a saját föld birtoklási törvényeit, tehát ez is folyamatban van. Úgyhogy beszéltünk néhány problémáról, amelyet beazonosítottunk Bulgáriában és Szlovákiában az volt a fő probléma, hogy a, bevásárló, vagy a vásárlónak feltétlenül hosszú távon az adott országban élő embernek kell lennie, amely diszkrimináció a többi EU-s eh, polgára szemben. Magyarországnak egy nagyon korlátozott rendszere van, amely nagyon sok követelményt határoz meg a földvásárláshoz, többek között eh, teljes mértékben tiltott a jogi személyek általi földvásárlás, amivel szemben eh, felléptünk jogi értelemben. Ehhez képest Lettországban, Litvániában az van, hogy, hogy gazdálkodónak kell minősülniük az ötlet törvények értelmében. Tehát a spekuláció korlátozásának érdekében lehet korlátozni a földbirtoklás bizonyos módjait, és a, és a bizottság nem is gondolja azt, hogy ez ne lenne érvényes célkitűzés, mondjuk a családi gazdaságok támogatása. Azonban vannak olyan intézkedések, amelyek nem arányosak abban a, abban a tekintetben, hogy egyéb korlátozások, amelyek nem ennyire brutálisak, ugyanezt a célt el tudnák érni sokkal finomabb módon. Ezen kívül gyakran olyan korlátozások vannak, amelyek azt mondják ki, hogy a vásárlónak abban az országban, vagy abban az önkormányzatban kell élnie, abban a településen kell élnie, ahol megvásárolta a földet. Ez egyértelműen sérti az EU-s szabályokat. Hagy említsek még egy jogi részletet, amelyről beszéltek néhányan, mi szerint jó, hogyha a földet a gazdálkodók vásárolják meg. Nos, a bíróság elfogadta azt, hogy lehetség, lehetőség van arra, hogy a közhatóságok az, a földadásvételt előzetesen jóvá hagyják, azonban és egy ilyen rendszerben be lehet azt vezetni, hogy bizonyos esetekben a gazdálkodóknak legyen elővásárlási joga például. Tehát ez, ez, ez elfogadható és ez működhet. Tehát említettem, hogy szabálysértési eljárások folyamatban vannak, kötelezettségszegési eljárások folyamatban vannak, de reméljük, hogy végső soron e, fogunk olyan megoldásokat találni, amelyek kellőképpen e, kezelik az aggályokat, a problémákat, a nehézségeket, ugyanakkor igenis megfelelnek az Európai Uniós törvényeknek. Hangsúlyoznám, szeretném azt is, hogy a egy lépés teljes mértékben összhangban azzal, amit az Európai Bizottság a múltban e, tett, akkor többször felléptünk föld tulajdonlási ügyekben. Pontosan emiatt van olyan sok esetjogi anyagunk, olyan sok tapasztalatunk. Odafigyelünk minden tagállamra, nagyon gyakran kapunk panaszokat EU polgároktól, és figyelemben követjük a fejleményeket, hiszen a bizottság szerepe az, hogy az Európai Uniós szabályok érvényesüljenek, és hogy szükség esetén eljárás kezdeményezzünk. De azt is tudomásul veszük, hogy sokan elmondták sokszor, hogy európai iránymutatást kell adni, úgyhogy ennek szellemében várjuk az önök szakbizottságának a jelentését. Köszönöm szépen! Köszönöm ezt a teljes körű beszámolót, és Noil asszonynak adok szót két percben. Még két percre sincs szükségem, csak két mondatra. Minden kollégának köszönetet mondok, a visszajelzéseket, nagyon sok mindent feljegyeztem, és talán majd személyesen megkeresem őket. A bizottságnak csak annyit mondanék el röviden, hogy korábban, az korábban volt, ma, ma van, a piac változik, ezért a bizottságnak is változnia kell, és nagyon sajnálom, hogy noha reagál a bizottság a tagállami jogszabályokra néha levelekkel, de nem proaktív és nem határoz meg világos kritériumokat a bizottság, mely szerint hogyan lehetne hogyan lenne lehetséges a tagállamok számára a saját termőföldjük védelme az EU-s jogszabályokkal összhangban. Tehát ez nem a tagállamok feladata, hanem a bizottság feladata lenne, hogy ezt se tegye, ezt az eszköztárat, már ami a védelmi lehetőségeket illeti, hogy ezek hogyan lehetnének összehangban az EU-s szabályokkal. Végezetül még annyit mondanék el, hogy amire Európának szüksége van, az egy egyensúly, és az nem az egységesítést jelenti, az egyensúly arról szól, hogy egy társadalom nem szenved kudarcot, és különösen a stabilitás igényeltetik az agráriumban is, különösen azon emberek esetében, akik föltulajdonnal bírnak, és itt mindig a társadalmi felelősséget kell szem előtt tartani az ilyen személyek esetében, azt hiszem, hogy ezt az irányt kell támogatnunk mindenek előtt olyan helyzetekben, amikor a bizottság figyelmeztetést igényel a, intéz a tagállamokhoz, ugyanakkor igenis tekintetbe kell vennünk a tagállamok azon igényét, hogy saját termőföldjüket védik, mert most várom ezt az érdekes munkát. Köszönöm. Köszönjük szépen, Maria. Csak annyit szeretnék mondani, hogy november 10-én fogjuk újból megvizsgálni a jelentést tervezetet. Köszönjük ezt az eszmecserét. Most pedig Szobjeszko úrnak átadom a szót az elnöknek. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy helyettem biztosította az elnöklést. A koncentráció problémája az a hatékonyság, a verseny problémája is. Ez egy politika is, egy konkrét politikai probléma, és erről beszélt a bizottság képviselője is. Nyilvánvalóan a kis gazdaságokra is gondolunk. Vannak olyan kihívások, amelyekkel szembe kell nézniük, és a gazdasági folyamat, amely függetlenül ettől zajlik, a gazdálkodók, aktív gazdálkodók számára problémát jelent. Hogyha nagyobb a koncentráció, akkor kevesebb munkahely van, és alacsonyabb a termelékenység és a megtérülés. Tehát valóban problémát jelent ez, mint ahogy mondtam, a hatékonysággal kapcsolatos, miért, hogyha alacsonyabb a megtérülés, akkor ki fog fizetni hogyha versenyképesek akarunk lenni a világpiacon, milyen választásaink lehetnek. Tehát itt a szívünk nem tudja, hogy mi mellett döntsen. Tehát a gazdasági észjárás, vagy a mi gondolkodásunk mellett folytassuk ezt a, az eszmecserét. Ez valóban igazi problémát jelent a tagállamok számára az új tagállamok gazdálkodói nem ellenzik a föld értékesítést, hogyha ezen a földön e, valóban azok gazdálkodnak, akik megszerezték ezt a földet. Tehát, hogyha nem csak egy egyszerű beruházásról van szó, vagy gazdasági tevékenységről, e, akkor e, ezt szívesen látjuk. Biztos vagyok, hogy még sokszor foglalkozhatunk ezzel a témával. Köszönjük, hogy részt vettek a vitán. Nagyon fontos, hogy a gazdasági és politikai eh, vetületekkel is foglalkozunk, de ugyanakkor emberekről van szó. Eh, a kis gazdálkodók, akik ott élnek, ott vásárolnak, azok is pénzt termelnek. Tehát e- őket is figyelembe kell venni mindegyik érvet figyelembe kell venni. Most akkor jön az ötödik napirendi pont, eszmecsere a földhöz és természeti erőforrásokhoz való hozzáférésről szóló világfórum képviselőivel. Ez a fórum március 30-án-tól április 2 ig Spanyolországban történt érdekes volt, a gazdálkodók azok támogatták ezt a fórumot, a civil szervezetek is, a nemzeti intézmények, nemzetközi intézmények, szakemberek, és ma egyik képviselőjük van, a földhöz és a természeti erőforrásokhoz való hozzáférésről szóló világprogram, tehát az akter, a föld, a víz és a természeti erőforrások irányításának javításával foglalkozó szövetségnek a képviselője. Szeretettel üdvözlöm. Ön fog Merle úr fog hozzánk szólni, és azonnal megadom neki a szót, hiszen nem sok idő van áll rendelkezésre, és nagyon örülünk, hogy ennek a fórumnak az eredményeiről be tud számolni az önök szervezete keretében. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számára, hogy röviden beszámolhatok ennek a munkának, ennek a fórum munkájának az eredményéről. Annyit szeretnék csak pontosítani. Köszönöm Nagycser úrnak, asszonynak, és az elnök úrnak, Norsó asszonynak, hogy itt felszólalhatunk. Megpróbáljuk az Európai Bizottságot és az Európa Parlamentet sokkal intenzívesben bevonni ennek a fórumnak a munkájába. Nacsem Szólósz elfogadta, hogy az Agri Főigazgatóság részt vegyen ebben a munkában, de amikor biztost váltottak, pont azelőtt, hogy Szolosz úr elhagyta volna a bizottságot, ő visszavonták a nevét, és utána sok ülést tartottunk, de sosem volt lehetőségünk arra, hogy a párbeszédet újra folytassuk az európai intézmények és a mi szervezetünk között. Amikor az ECOSOC, amelyel egy előkészítő ülést szerveztünk 2015 végén, és amelyben néhány európai képviselő is részt vett személyes indokokból. Ez a fórum először is nagyon gyorsan történt az összehívása, ugyanis tíz évvel a FAO által szervezett ülés után észrevettük, hogy az mezőgazdasági struktúroknak az alakulása pont az ellenkezője volt annak, mint amit a fórum ajánlott a két évvel előtte. Épp ezért úgy becsültük meg, hogy a dolgok az egész világ szintjén olyan súlyossá válnak, hogy a kormányokat, a civil szervezeteket és a szakértőket össze kell hozni, hogy ezeket megtárgyalják. A két szervezet, akik fejére álltak, ennek az élére álltak, a SZERÁM, amely egy spanyol szervezet, és sok kis szervezet is csatlakozott. 400 személy 70 országból civil szervezetek, mezőgazdászok, FAO szakértők, pásztorok, erdészek és a többi részt vettek, és nagyon sok kutató és egyetemi oktató. Van egy weboldalunk, és én itt most elsősorban a következtetésekre fogok koncentrálni. Voltak előkészítő ülések Európában, és a 16 ország képviselőivel együtt. És megállapítottak, hogy az Európa országoknak az, a gazdálkodói mély át, és gyors átalakulásokon mennek el, polarizálódnak a, a termelési struktúrák, és koncentrálódnak a, ter, a földek, és a mezőgazdasági termelés is átalakul. Épp ezért Európának egy olyan e, mezőgazdasági modellt kell e, választani, e, amely valóban a társadalomnak a választása lesz. Ugyanis a régi megoldások már egyáltalán nem alkalmazhatók és a, itt találhatják a, a, a beszámolót erről. a novemberi ölésnek a bizottság weboldalán, és ennek a következtetéseit fogom elővenni. Ezzel kell szeretném kezdeni, hogy a világfórumnak mik a nagy következtetései. Ezek az egész világ és Európa szintjén is alkalmazhatók. Az első dolog, amelyben egyetértettünk, az, a nagy kihívások között a nagy üzemi kapitalista termelés és a családi termelés között ellentmondás van. Ez mind a társadalmi szinten, a munkahelyekkel, a gazdasági szinten, Eh, és pedig, hogy eh, milyen hozzáadott értéket, nettó hozzáadott eh, értéket termelnek hektáronkon. Aztán a környezetvédelmi területen a biodiverzitás fenntartása, a, ter, terület, a talaj termelékenysége, az éghajlatváltozás elleni harc és a többi. Egyetértettünk abban, hogy a családi termelés, vagy mezőgazdasági termelés és a e, természeti erőforrások kezelése, a sokkal hasznosabb a társadalom számára, mint a nagyüzemi termelésben. Beszéltünk az általános érdekekről, és meg kell vizsgálni, hogy mely termelési formák felelnek meg az általános, a közérdekeknek egyre kevesebb kézben koncentrálódnak a földek, és földfoglalást látunk, tehát hogy néha meg is sértik a lakosoknak a jogait, és ezeken az embereken felül az egész emberiségre nagy veszélyt jelentenek ezek. Ez nagyon fontos és hogyha az emberek jogokra koncentrálunk, akkor elfelejtjük a gazdasági és a környezetvédelmi problémákat. A hármas konklúzió az, hogy a kereskedelem, a mezőgazdasági termékek kereskedelmének a liberalizáció a világban, és a nagyüzemi gazdaságoknak a támogatása okozta ezt a, a dolgok ilyenfajta alakulását. Ugyanezt látjuk a európai szinten. A nagyon különbözőek a, a gazdálkodási szintek, és, és a kevésbé termelékenyeket tönkre teszik. Itt a munka termelékenységről van szó. Ugyanis ezt meg kell különbözíteni a hektáron tehát területenkénti termelékenységtől hiszen sokszor termelékenyebbek azok, akik kisebb területeken gondolkodnak. Tehát megvan a társadalom, akik tönkreteszik ezeket az embereket. Az extrapolációk alatt becslést végeztünk, hogyha, és figyelembe vettük a 60-as évek Franciaországát, és hogyha két-három százalékkal csökkentettük a gazdálkodók számot, akkor 3-4 milliárddal növeltük volna a munkahelyeket a világon. Tehát ma semmi értelme a mezőgazdaság szenten nagyon hatókén gazdaságokat kialakítani, akik nagyon kevés embert alkalmaznak. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, és a fórum tevékenységében ez egy fontos volt, hogy a közérdeket tették a középpontba. Végül pedig most a világ lakosságának 50%-a városokban lakik, és nem lehet indokolni a mezőgazdasági termelést, anélkül, hogy a városiakat is nem vonnánk be. Tehát az európai országoknak és az Európai Bizottságnak meg kell változtatnia a mezőgazdasági politikáját, mert a városlakók csak a városi területekkel foglalkoznak, és nem a mezőgazdasági területekkel. Tehát ez az egyik legfontosabb következtetés a világfórum munkájából még vannak olyan aktusok, amelyeket most készítünk el, de ezekre nem fogok most kitérni. Nézzük most Európát. Felsoroltam azokat a dokumentumokat, amelyek alapként szolgáltak, de nem látják, de <laughs> túl sok szöveg van a dián de eh, azért ott vannak a referenciák. Tehát különböző tanulmányokra eh, támaszkodtunk. Eh, a SZEZ, a Via Campesina, a parlament is kért egy jelentést a TNE szintjén, aztán a SAFER, a franciaországi szervezett és készített tanulmányokat. Itt nem jobb vagy balról van szó, hanem az egész európai kontinensről. Sajnos nem tudtam meghallgatni Neusul asszonyt, mert későn értem, érkeztem meg, de hallottam a kérdéseket és a megjegyzéseket, és hogy milyen különböző helyzetek lehetnek Európában. Ugyanakkor Európa a világ egyik olyan területe, ahol a mezőgazdasági családi mezőgazdasági termelés alapján történtek bizonyos döntések. A PAK eredeti célja az volt, hogy az európai közösséget táplálja, és először a termelékről beszélt, nem pedig a tőke tulajdonosokról, és a fogyasztók által elfogadható árakról. No, ma már nagyon más a helyzet az európai országokban az 50 előző évvel ezelőttihez képest. Először is polarizáció van a mezőgazdasági gazdaságokban, és nagy kapitalista struktúrák, nagy számú alkalmazattal. Ez eredménye a kelet-európai országokban történő erőszakos termelőszövetkezeti koncentrációnak, Romániában például, és emellett az régi Európa országaiban, különösen Franciaországban, szintén fontos változások voltak. Olyan társaságok alakultak ki, amelyek kollektív módon irányítják ezeket a gazdaságokat, és ez a működési módot nagy, radikálisan megváltoztatja. Tehát van egy családi gazdálkodó, aki meg akar őrizni a környezetet, a, a, az örökségét, akkor aztán akkor vannak ingatlan részvényesek, és ez teljesen megváltoztatja az ingatlan piac szervezését Franciaországban a, pénz, a földek felvásárlással, a félek bérlésével próbálták szabályozni, de nem a részvényesekkel kapcsolatban, épp ezért lehetnek manapság Franciaországban kínai részvényesek, és semmilyen fajta ellenőrzés nincsen felettük. Ugyanakkor vannak, akik végig a mezőgazdasági termelés, és vannak, akik védik a vállalkozás szellemét, tehát ezek is nagyon nagy ellentmondások. A vita indítására úgy tűnik számomra, hogy Európa nem érdeklődik csak a, te, a, a földek tulajdonának az elosztására, de a mezőgazdasági gazdaságoknak az elosztására. Tehát van lehetőség a kitermelésre, vagy pedig a tulajdonsrásra. Európában a bérleti rendszerek nagyon fontos szerepet játszanak, például Romániában, azok után, hogy megszüntették a szövetkezeteket, nem tudtak az emberek családi vállalkozásokat kialakítani. És ezért megnyitották az ajtókat azoknak, akiknek sok pénze volt, hogy hatalmas üzemeket, mezőgazdasági üzemeket nyissanak. Vannak olyanok Romániában, amelyek például 50 ezer hektár nagyságúak említették a 10 hektárosakat bizonyos országokban. Ez például 19.-20. századra vezet vissza bennünket, akkor például Mexikóban, amely a mexikói forradalomhoz vezetett hatalmas polarizációk miatt. Tehát egyre növekszik ez a polarizáció, tehát most már nem a 80-as évek teljes foglalkoztatásáról van szó. Második kérdés, a városi és a vidéki kapcsolat hiszen vannak nagyon fontos környezetvédelmi és szociális korlátok, az iparosítás és a szolgáltatások fejlesztése között, aztán vannak belső és külső migrációk is. Nyilvánvalóan minden európai ország szintjén meg kell határozni a, azokat a mezőgazdasági formákat, amelyekre szükség van a 21. század elején, de nem csak minden ország szintjén, hanem az európai szinten is. Hiszen akik részt vettek ezen a fórumon, azok számára világos, hogy a családi termelés szintjén, amely a, ott a, a területekben van a gyökere, a szomszédos városi közösségekkel együtt kell ezt a fajta munkát meghatározni. És, és ez azt jelenti, hogy sikerül majd a hatalmas lobbikat semlegesíteni. Nos, van két nagy javaslat. Először is meg kell állítani a mezőgazdasági termelés struktúráinak a koncentrációját és a polarizációját, és a fiatal gazdálkodóknak a színre lépését elősegíteni. Mindegy, ez most angol, Anglia vagy más és nem szabad helyettesíteni a, a gazdálkodó, helyi gazdálkodó, kisgazdálkodó logikákat, családi gazdálkodókat a, a részvénytársaságok logikáival mert hogyha a tőke legjobb megtérülését céli, tűzik ki célul, akkor a végső eredmény pont az ellenkezője lesz annak, mint amit a közérdek követel. Két nagy javaslattal fejezem be, ezek még csak gondolatok, ötletek. Úgy tűnik, hogy az e, európai politikákat és eszközöket e, meg kell változtatni, e, amelyek hangoztatják a, olyan fejlődéseket hangsúlyoznak, amelyek ellentétesek a társadalomnak a szükségével. Nyilvánvalóan a kapnak a támogatási elosztását felül kell vizsgálni. Beszéltünk a támogatások maximalizásáról, a terület alapú támogatást helyettesíteni kell az eszköztámogatással, aztán a élelmiszertermelőket kell inkább segíteni, mint a bioazomanyag termelőket továbbra is fontos ez a téma, és végül eh, támogatni kell azokat, akik jobban tiszteletben tartják a környezetvédelmet, és a tartós, fenntartható mezőgazdaság eh, felé eh, fordulnak. Ezen kívül nagyobb szabadságot kell biztosítani azoknak az országoknak, hogy a felzárkóztatási támogatásokat segítségével tudjanak alkalmazkodni a körülményekhez. A legfontosabb pedig e, a tőke szabad mozgását korlátozni, e, e, hiszen korábban az volt a felfogás, hogy a, a föld az nem tőke, és most úgy tűnik, hogy mégiscsak egy tőke. A másik, és gyorsan szeretném csak felsorolni, mindegyik tagállam szintjén favorizálni a különböző piacoknak a szabályozását, például a felvásárlás és a föld eladásának a piacát, aztán a bérlés piacát, vagy a, a és a, a részesedéseknek, a, tehát a részvényeknek a piacát. Ennek a, az új mezőgazdasági piacnak a fiatal gazdálkodók a nagyon fontosak, és nagyon fontos, hogy egy olyan mezőgazdaság legyen, amely a, ott a területekben gyökerezik. És felmerül a kérdés, hogy Európában mi történik, hogyha továbbra is például a brazil módra átalakulnak a mezőgazdasági struktúrák. Köszönöm szépen. És elnézést kérek a gyorsaságért. Köszönöm, mondja az elnök. Korlátozott már az időnk, és azt javaslom, hogy tartsuk meg az eddigi rendszert, másfél percben kap minden felszólaló időt, nem többen, és Flanagan úr, kezdítessék. Uh, thank you very much. That was, uh... Köszönöm szépen, nagyon érdekes prezentáció volt ez. Egy rövid kérdésem lenne a kereskedelmi megalapodásokkal kapcsolatban TTIP, Mercosur, uh, SETA és így tovább Mit gondolnak, hogy ezek rontani fogják, vagy javítani fogják a helyzetet? Ez érdekelne. Köszönöm szépen. ezt asszony következik. Um, Köszönöm, elnök úr. Nos, nagyon sok minden van ebben a bizonyításban, de vannak területek, amelyekkel kapcsolatban aggájaim vannak. Például, hogy meg lehet-e határozni egy olyan gazdaság méretet, amely, amely am, ugye más számít kis gazdaságnak az Egyesült Királyságban, mint más tagállamokban, vagy mint Írországban. Tehát nem lehetünk nagyon preszkretívek. A föld vagyon, és ráadásul egyre csökken, hiszen egyre több termőföldet, a legjobb termőföldeket betonozzuk le szépen lassan a családi gazdaságok kifejezést állandóan használjuk és támogatjuk ezt a megszerítést, de eléggé széles a meghatározás ennek. Lehet, hogy romantikus képünk van a családi gazdálkodásról, de a valóság egészen más. Aggályos számomra az, hogy a gazdaságok együttműködése problémásnak tűnik az ön szemében lehet, hogy a piacon jobban tudják képviselni saját magukat, hogyha összefognak, és minden tagállam, amikor a föld tulajdonosi szerkezetről van szó, sajátos szabályokat határoz meg. Írországban van mindenkinek alkotmányos joga a magántulajdonra, úgyhogy elég sok kérdés övezi ezt. Fontos ennek fényében a vita. Tegnap részt vettem a globális éhezési index mint mutató bevezetéssel kapcsolatos eseményen. A fejlett világban és sokan a fejlett világban is úgy gondolják, hogy a mezőgazdaság menedzselésének van egy egészséges módja, nem biztos, hogy hogy a kis családi vállalkozásokat kell túl romantizálni, Ugyanakkor vannak, akik azt mondják, hogy gépesített, fejlettebb gazdálkodásra van szükségben, és hát örömmel állok a vita elé. Danten úr következik. Albert az kérte, hogy mentsem ki, és helyette szóljak. Itt a beszámolóban nagyon különböző jellegű dolgok voltak az EU jó működése szempontjából a földjog továbbra is szigorúan tagállami hatáskör. Ugye itt most az európai ö, integráció kérdőjeleződik meg ebben a pillanatban, és nem tudom, hogy miért kellene még továbbra is európai szintre emelni ezt a politikát. Ö, Mm, nincsen például korlát a tőkét illetően az EU-n belül, ugyanakkor a tőkát helyezés a föltulajdonba jelenleg az állami társaságok esetében különleges problémákat vet fel, és ezzel kapcsolatban ébernek kell lennünk. Minden egyes tagállam feladata az, hogy intézkedéseket hozzon a saját jogrendszerének megfelelően. Köszönöm, hogy az elnök. Anyó úr következik. It's always interesting to see what... Mindig érdekes eh, a rövidítések, feloldása különböző nyelveken. Ennek a szervezetnek a neve waffle, ostya. De ez egy elég eh, veszélyes ostya, nem kéne folytatlanul benyalni. Itt azt nézik, hogy teljes mértékben az EU és az állam szabályozná azt, hogy hogy lehet a földtulajdonhoz jutni. Ez aggaszt engem. Most azt akarjuk, hogy valakinek túl sok földje van, akkor kötelesen eladni? Mert amint az emberek tudják, hogy el kell adniuk a földet, azonnal összezuhan a földek ára nyilvánvalóan tényleg ilyesmit javasolnak? Vagy, vagy állami földtulajdont javasolnak? Ebbe az irányba mennek a dolgok. Egyetértek önökkel abban, hogy a támogatásoknak végül is a földtulajdonoshoz jutnak, de érdemes átgondolni, hogy például Nagy-Britanniában mi történik ezen a területen. Azt mondják, hogy ezt a pénzt inkább kutatásfejlesztésre kell fejleszteni, és nem a föld tulajdonosnak, hanem ténylegesen a gazdálkodónak az zsebébe kellene, hogy jusson annak, aki valóban kockázatot vállal. A fiatal vállalkozó gazdák hogyan tudnának megállapodni a földtulajdonosokkal. Hogyha az ember gazdálkodni akar, látom, hogy ennek milyen lehetőségei vannak volt egy olyan ember, aki, aki permetezést vállalt egy nagy gazdaságnál, utána látta, hogy van ott parlagon álló terület, megkérdezte, hogy ezt műveheti -e, és azt mondta, hogy igen, ennyi, köszönöm. Pan poseł Hausling, bardzo proszę. Hausling úr következik. Nos, én most a globális kerethez térnék vissza az európai kereskedelmi megállapodásnak milyen kihatásai lesznek, hogyha az agrárterületről van szó. Az az aggodalmam, hogy az agrármodellünk esetében az, hogy a kevésbé fejlett országok agrár struktúráját szétromboljuk, mivel kevésbé vegyszer orientált a mezőgazdaságuk, hát ez mindenféleképpen a kisgazdálkodókat veszélyezteti. A kereskedelem politika esetében ugye le kell építeni a kereskedelmi akadályokat, hogy kedvező áron lehessen agrártermékeket szállítani. Ennek miféle befolyása lesz a kevésbé fejlett országokra ebből a szempontból? Aztán a hagyományos családi gazdaságok fogalma, ugye ez nagyon erőteljesen a család által fémjelzett, nagyon sok országban hagyományos agrárrendszerek, például termőszövetkezetek működnek, és ezek gyakran nehézségekkel szembesülnek a föld osztás esetén, noha láthatóan nincsen jelen föld tulajdonos, de hát a telekönyvek nem mindenhol ugyanolyanok Európában, és ezt figyelembe kell vennünk a kereskedelmi politikánk során is, hogy nem szabad olyan struktúrákat támogatnunk, amelyek teljesen más irányultságúak, az exportorientált mezőgazdaságot célozzák. Tisztelt kollégák! A bizottságtól kérdezem, hogy hozzá kívánne szólni. Hogyha így van, akkor megadom a bizottság képviselőjének a szót. Még a saját részemről is lenne egy aprócska kérdésem. Egyesek azt mondották, hogy nem szabad a gazdálkodókat a földjükhöz kötni. A gazdálkodók azt mondják, hogy mi választunk, mi döntünk. Persze, hogy Szeretünk dolgozni, szeretjük művelni a Földet, de ez nem egy öncél. Itt ugye a gazdaságok felülete, területe vetődik fel problémaként, például Dél-Európában egy kis gazdaság, olajfákkal, igencsak eltérő, mint, egy kis, mint amilyen egy kis gazdaság Észak-Európában. Délen a gazdálkodó meg tudja termelni a a szükségeset, de északon olyan éghajlati körülmények vannak, amelyek igencsak nehezítik a gazdaság, gazdálkodók életét. És ugye a kelet-nyugati megosztottság is létezik. Keleten ott vannak még a kommunista időszak maradványai, ez az elő, erőteljes föld koncentráció, Például 75%-a Lengyelországban a földeknek kollektív, illetve korábban állami tulajdonban volt. Tehát elég nehéz ezzel kapcsolatban állás foglalni. Ha azt gondoljuk, hogy a földtulajdonhoz kötődő kérdések tagállami hatáskört kell, hogy képezzenek, akkor láthatjuk, hogy nagy különbségek vannak a tagállamok között. Franciaország más döntést hozott, Dános, Dánia megint mást, de itt a négy szabadságjogot nem sérthetjük meg, így a tőke szabad áramlásának jogát sem, Tehát az, hogy most a változás irányába kell elmozdulnunk, vagy sem, hát azt hiszem, hogy erről még hosszú ideig vitázni fogunk. És azt hiszem, hogy visszatérünk majd még erre a témára, mégpedig Neuhal asszony jelentésének keretében, mely egy rendkívül fontos jelentés. Ha versenyképesek akarunk lenni, és a nemzetközi szintén jelen maradni, akkor ugye ott van a kereskedelem liberalizációja, és a koncentráció egyfajta védelmi formát jelent. Ez egyfajta eszköz, hogy a versenyképesség az éles versenyidőszakában a versenyképességünk megmaradjon. És számításba kell venni a tömeghatást, a méretgazdaságosságot, tehát minél több nagy gazdaság van, annál inkább csökkenteni lehet a támogatásokat. De tudni kell, hogy a termelésnek kell versenyképesnek maradnia, minden egyes hektár produktív. Tudom, hogy most kicsit leegyszerűsítem a dolgokat, de én a kisgazdaságokkal foglalkozó anyag voltam, nagyon jól tudom, hogy milyen értéket jelentenek, ez egy közjó, hogy mennyire fontosak ők a vidék szempontjából, de mindenféleképpen nem szabad elfelkeznünk arról, hogy globális kontextusban mozgunk. A bizottság nem óhajt felszólalni, ha nem, akkor a meghívottunknak adok szót. Tessék. Az első kérdés az összes szabadkereskedelmi egyezmény, amelyről jelenleg tárgyal Európa, katasztrofálisak a globális mezőgazdaság fejlődése szempontjából, és ezt észre kell vennünk, még mielőtt meghaladhatatlan konfliktusokkal szembesülünk. A gazdasági partnerségi megállapodások, amelyeket az EU például afrikai országokra próbál kényszeríteni, szintén katasztrofálisak, ahogyan az egyik felszólaló ezt felvetette az afrikai mezőgazdaságok szempontjából. Tehát itt a szabadkereskedelmet ösztönözzük, ugyanakkor egy olyan helyzetet készítünk elő, amely nagyon veszélyes globális szinten a földgolyó szintjén, és ahelyett, hogy még olajt öntenék a tűzre, azt hiszem, hogy gondolkodjunk el ezen a kérdésen. Nem lehet persze európai szinten meghatározni a gazdaságok méretét, egy ország szintjén sem akár. Itt mindenféleképpen azt kell megnézni, hogy egy adott régióban milyen potenciálok rejtőznek, és ezek a feltétel körülmények nagyon eltérőek, például Franciaország közepén, vagy akár Horvátországban, vagy Svédországban. Tehát nyilván nem ugyanarról a dologról beszélünk. Tehát a családi gazdaság meghatározása esetében nyilvánvaló, hogy egy kicsit jobban kellene pontosítani, miről is beszélünk. Egy családi gazdálkodó nem akarja maximalizálni a pénzügyi kihelyezéseit, úgymond, tehát nem kapitalistaként viselkedik, és nem a profit maximalizálására törekszik. Ez a nagy különbség, a családi gazdaság valamint a nagy gazdaságok, a társasági gazdaságok között. Tehát, hogyha vannak részvények egy adott társaságban, akkor nyilván mindenkinek az a célja, hogy a legnagyobb profitot hozzák, ez a legfontosabb. Ha például Kínában, vagy Afrikában, vagy Dél-Afrikában ruházok be, és jó a profit, akkor teljesen mindegy, hogy hol teszem ezt, mobil a tőke, és ez szétrombolja a helyi fejlesztés lehetőségeit sok országban. És van egy másik fontos dolog. Itt most nem olyan vitákat kell létrehozni, amelyek ideológiai jelentőségűek. Itt az a kérdés, hogyan lehet egy élhető társadalmat létrehozni ellentmondásokkal, amelyeket progresszív módon meg lehet oldani ebben az esetben van egy megállapodás a bérlők és tulajdonosok között, és mindez a társadalom érdekeit szolgálja. Ez a 46-os bérleti szerződéssel kapcsolatos törvény Franciaországban lehetővé tette, hogy a partnerek megállapodjanak, és ugyanezt kell létrehozni különböző helyzetekben, anélkül, hogy azt mondanánk, hogy a tulajdonosok szörnyek, és ki kell sajátítani a földjeiket, nem erről van szó. Egy új szociális paktumra van szükség a mezőgazdasági földterületek felhasználását illetően, és azt is figyelembe kell venni, hogy nagyon sok a munkanélküli Európában, sok a probléma az industrializációval is, tehát talán a vidéken kellene tartani az embereket, hogy a földet, a talajt karban tartsák, a régiókhoz való kapcsolatok megerősödjék, tehát az, amit tettünk a 60-as években, erre van most szükség. Ez egy felfedezés, eh, nek nem nevezhető, de egy vívmány a globális fórumnak, hogy a viták középpontjába kerüljön a kereskedelem liberalizáció kérdése. Ha ezt olyan dolgokra alkalmazzuk, amelyek nem valódi áruk, az katasztrofális kihatásokkal jár a társadalomra. Itt most nem akarom a nagy közgazdászokat eh, idézni, de amit Poleni elemzett például a 29-es válság után, az ma is érvényes, tehát itt nem lesz egyszerű ezeket a vitákat lefolytatni, de most ugye azt kell kétségbe vanni, ami Európa konstrukciójának pilléreként szolgált, de meg kell ezt tenni, hogyha az adott út nem alkalmas arra, hogy békés és dicsőséges jövő felé vezessen el minket. Itt meg is állok, mondja az előadó. Elnök, köszönöm. Azt hiszem, hogy Michel Merlé úr valóban gazdagította a vitát előadása révén. Neuchl asszony jelentése kapcsán is. Köszönjük szépen, és azt hiszem, hogy ön is gazdagodhatott a vitáinkból. Köszönöm az előadást, köszönöm, hogy ellátogatott ide hozzánk, és számítunk önre, az együttműködésünkre a jövőben, hiszen még több ízben is visszatérünk majd erre a témára. Nagyon fontos és összetett témakör ez. Ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és még egyszer köszönetet mondunk a vendégünknek, és át is térünk a következő pontra az európai versenypolitikával kapcsolatos éves jelentés. A koordinátok úgy döntöttek, hogy szakbizottságunk véleményt alkot majd ezzel az éves jelentéssel kapcsolatosan. Dantán úr a vélemény megfogalmazója, az ECON az illetékes szakbizottság. A jelentéstevő itt van a teremben. Bottag. Nagyon jó, hogy itt van. Nem akarom tovább nyújtani a dolgokat, és azonnal meg is adom a szót a vélemény megfogalmazójának. Tessék, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném üdvözölni a, az életékes jelentéstevőt, hogy itt van, vagy és rövid szeretnék lenni, emlékeztetné arra, hogy az Európai Unió a versenyjogról minden évben elkészít egy jelentést, és a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a mezőgazdasági szakbizottság idén egy véleményt állítson össze ezzel kapcsolatban. Az európai szerződések mindig különleges szerepet adtak a mezőgazdasági piacnak és a jogalkotónak lehetőséget biztosított, hogy különleges szerepet játszott. A vélemény, amit összeállítatom, nagyon jól összefogott, nagyon rövid, és részemről három kiegészítő pontot szeretnék javasolni Először is a válság idején lévő versenyről szeretnék beszélni, aztán a ö, ö, cukor és ö, más piacokról szeretnék beszélni, aztán a nemzeti piacok ö, forgalmazóiról. Általában összekevernek két-három témát. Egyrészt a versenyjogot, a, a tisztességtelen kereskedelmi gyakoros és a vállalkozások, vállalatok. Ezen belül világosá kell tenni a dolgokat. Van egy jelentés, amely a tisztességtelen gyakorlatról beszél. McKinnis kolléga foglalkozott ezzel a témával. Tudom, hogy az a munkacsoport, amely január-februárban eljön hozzánk is, miután a bizottságnak benyújtotta a jelentését, ezzel a témával kapcsolatban javaslatokat fog tenni. Épp ezért nagyon fontos, hogy az Európai Parlament kialakítsa a saját véleményét, mielőtt ez a munkacsoport megteszi. Két-három dolgot említenék. A 2013-as kapreform során ragaszkodtunk ahhoz, hangsúlyoztuk, hogy a versenyjoggal kapcsolatban legyen egy világosabb derogáció. Ugyanis eléggé homályos ez a kérdés, és a nemzetközi versenyhivatalok másképpen értelmezik ezeket. Épp ezért ez korlátozza a tevékenységet az embereknek. Épp ezért az Európai Bizottsággal együttműködünk, hogy világosá tegyük ezeket a kérdéseket, és a versenyjogi szakértőkkel ezeket tisztázzuk. Ezen kívül szükség van még arra, hogy a versenypolitika két fogalmával foglalkozunk, a domináns pozíció és és az érintett piacok. A verseny főigazgatóság emlékeztet azokra a szövetségekre, amely a nagy vállalkozásokkal való szövetségekre mutat. Fontos, hogy a gazdálkodók feje fölött ne Damoklész kardja lógjon. Emlékezni szeretnék, hogy a tejválság során az Európai Bizottság a 222-es cikkre hivatkozott, hogy a tejtermelést kollektíve oldják meg. A verseny jog alapján lehet egy válságkartel, és az Európai Bizottság új alkalmazását fogja elősegíteni a versenyjognak. A különböző ágazatokat illetően szeretnék emlékeztetni az élelmiszer beszerzési láncra. Azt szeretném, hogy a jelentés a McGuinness jelentésnek valóban legyen következménye, és a biztosok meghallják a parlament üzenetét. Végül pedig a forgalmazás koncentrációja eh, nemzeti szinten, és az európai szinten a nagy forgalmazóknak a szövetsége eh, kérdését elemezze az Európai Bizottság és a Nemzetközi Versenyhivatalok. Kedves kollégák, ezek a eh, fő gondolatai a jelentésemnek, és emlékeztetni szeretnék rá, hogy nagyon rövid a az időhatár, ugyanis az Európai Bizottság december 5-én fogja a véleményét kialakítani, és a mi bizottságunk november 29-en. Épp ezért a módosítókat nagyon fontos, hogy a nagyon gyorsan végezzék el, és olyan módosítók, amelyek az illetékes bizottság jelentésével kapcsolatos, azokat megvitassák a jelentéstevőkkel és az árnyék jelentések, jelentéstevőkkel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az esmecserét megint egy másfél percben szólhat mindenki hozzá. Köszönöm, elnök úr, nagyon gyorsan, csak szeretném kiemelni, hogy Michel Danten munkája nagyon fontos és kényes a szakbizottságunk teljes munkája szempontjából foglalkoztunk már ezzel, Maria McGuinness munkája kapcsán. A tisztességes verseny a lánc keretében alapvető jelentőségű jelentés tevő az illetékes bizottságban kollégánk Szonyi Tibor, és ő mindenképpen figyelembe tudja majd venni Michel véleményét, és persze köszönetet mondok Michel Dantennek, mert az, amit ő most elmondott, ez egy olyan munkagyümölcs, amelyet kezdettől fogva együtt végeztünk. Köszönöm, tehát jó munkát kívánok, és remélhetőleg erős jelzést tudunk küldeni a szakbizottságunk részéről a határidők nehéz problémája ellenére. Jól ismerjük a jelentéstevőt, Belder úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr. Ez egy nagyon fontos kérdés, és köszönjük a jelentéstevő munkáját, kiváló véleményt állított össze. Azt hiszem, hogy ez jól fog illeszkedni a munkacsoport munkájához. Ez ugyanis az ő hatáskorukba tartozik. Danton úr jó együttműködést tudott kialakítani velük, és meggyőződésem, hogy az itt emlegetett normák a fenntarthatóságot tartja szem előtt, ez jó a, a fogyasztóknak, épp ezért e, támogatom. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Danten úrnak is ezen jelentés tartalmait, melyek kiválóak, és nagy mértékben támogatni tudom ezeket. A négyes pontot illetően a domináns pozíció itt ezt a fogalmat tisztázni kell, és a német versenyhivatal véleményét is figyelembe kellene itt venni, az élelmiszer kiskeredelemre vonatkozott az a jelentés. Fontosnak tartom, hogy a Task Force, valamint megint Megines asszony jelentése a tisztességtelen kereskedelmi praktikák kapcsán szintén beillesztésre kerüljön ebbe az anyagba, hiszen nagy az egyensúlytalanság, a piaci hatalom, mat illetően a mezőgazdasági termelőszövetkezetek részéről, és nem szabad a rabat gyakorlatok végrehajtását engedélyezni, meg az ármegállapodásokat sem. Szerintem fontos tovább lépne, hogyan Danten kolléga is megfogalmazta, a jelenlegi szabályozási keret EU szinten nem elégséges szerintem, és a mezőgazdaság kezdeményezései nem elégségesek. A versenypolitika a mezőgazdasági üzemek és termelőszövetkezetek részére javításra szorul. Az önkéntes kezdeményezéseket alapvetően üdvözlők, de ezek nem elégségesek ahhoz, hogy azért, mert fontos mezőgazdasági csoportok nem tudnak ezekben szét részt venni, ezért még módosítókat fogok majd benyújtani. Köszönöm. Jó, amikor a, jó, amikor a liberálisok a szabályozásról beszélnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. Az egyes és kettes pontok különösen fontosak. Az Európai Unió a szabad verseny politikáját vezette ugyanis be. Ez munkahelyeket teremt, és sokkal kevesebb kockázattal jár, és ez nyilván ez a fajta politika sok problémát okozott, és még ennek a válságnak nincsen vízvége. A megoldás szerintem az, hogyha meg a, e, e, Véget vetünk a versenynek, és az együttműködést hangszályozzuk, és valóban olyan termékeket termelünk, terményeket termelünk, aminek szükség van. Megginis asszony. Nagyon röviden köszönöm elnök úr. Támogatni szeretném is a működési munkáját, mert a mezőgazdasági közös politika reformás során valóban a versenykérdésekkel kell többek között foglalkozni, és nagyon jó munkát végez volt a szempontból. Másrészt Vestiger biztosra hivatkozva, az egyik olyan terület, amelyről nem beszéltünk ma egyáltalán, az a beszállítói e, ágazat e, koncentrációja, nagyon nagy vegyipari cégek állnak össze. Írtam egy levelet e, a versenyfőgazgatóságnak, hogy figyeljenek oda erre, mind az élelmiszeripari, mind a, a, a például műtrágya és egyéb iparágakban óriási nagy koncentrációt látunk. Ugyanezt látjuk Írországban és a húsiparban. A biztos azt mondta, hogy hát ez nem versenyprobléma, igazándiból, és én remélem, hogy továbbra is figyelnék azért az írpiac, eh, húspiacot annak érdekében, hogy hogy, eh, hogy a piac eh, egészséges maradjon, mert sok termelőnk van, aki úgy gondolja, hogy itt aggályos a helyzet. Köszönöm szépen. Nos, teljesen jó az így. Hajtem magadnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr amiért megírt ezt jelentést. Nagyon fontos, hogy határozott jelet adjunk a véleményünkkel kapcsolatban. Nagyon érdekes téma ez számomra személyesen is. Egy kérdés, amit önnel és Dantan úrral és másokkal is szeretnék megbeszélni, az az, hogy mi a legjobb és leghatékonyabb módja annak, hogy javítsuk az elsődleges ágazat, a mezőgazdasági dolgozók alkuhelyzetét, hiszen néha derogációkat biztosítunk, például a tejcsomagban, ugyanakkor ezeknek ugyanakkor a, gazd- a gazdálkodók nagyon kismértékben élnek ezekkel a lehetőségekkel. Tehát, hogyha lehetőséget adunk, adunk arra, hogy derogációk álljanak rendelkezésre, akkor magának az ágazatnak is felelőssége van, hogy ezt kihasználja mert eh, végül más ágazatok azt mondják, hogy miért kapja ilyen derogációt a mezőgazdaság, mi meg nem kapunk. Eh, hát, hogyha kapnak, akkor használják föl, ez fontos szempont. Másrészt, eh, hogyha már most is végkövetkeztetéseket fogalmazunk meg ebben a jelentésben, akkor aggódok, hogy nem veszük figyelembe a mezőgazdasági piacokkal kapcsolatos Task Force munkasoportnak az eredményeit tehát szeretném én nyitva hagyni ezt a dolgot, hogy azokat a végkövetkeztetéseket is figyelembe tudjuk venni végül. Egy kérdés az Európai Bizottsághoz. Hogyan lehet az, hogy a beszállótai ágazatnak van a legnagyobb tárgyadó képessége, és nem a mezőgazdasági primér, primér termelőnek, elsődleges termelő szektornak talán az, hogy a termelőknek lenne lehetősége javítani a saját alkupozíciójukat, csak nem tesznek ennek érdekében eleget, vagy pedig méltánytanul osztlik meg a versenyjogi és a versennyel kapcsolatos hatalmi pozíciók a különböző ágazatok között. Michel. Köszönöm szépen. Gratulálunk kell Michelnek, kiváló munkát végzett. Nagyon sok jó dolgot megfogalmaz. McGuinness képviselő ugyancsak jó munkát végzett korábban, de úgy látszik, hogy egyrészt ezt, ezeket a lépéseket tesznek, tesszük meg, másrészt az Európai Bizottság és az Európai Unió másik irányba mozog, mozdul el, és az, hogy lehetett, lehetővé tették az AVP és az Léni két húsipari cégnek az egyesülését Írországban, ez mondjuk a juh levágások 40%-át jelenti, és a, a fehérre feldolgozó iparának a nagy részét így ők kontrollálják. Ez problémás, hiszen a termelői csoportok esetében legfeljebb 15% lehetne a piaci kontranció mértéke, de hogyha az a célunk, hogy a versenyt megőrizzük, akkor ezt komolyan kell vennünk. A verseny óriási pofont kapott most múlt héten Írországban, önök pedig azt mondják, hogy jó, hát nincs itt semmi probléma. De akkor mi az értelme annak, hogy mi a hónapokon keresztül leveleket írunk, vitázunk arról, hogy, hogy hogy hol tegyük a vesztőt meg a kötőjelet, hogyha végső soron az a válasz, hogy ó, nem érdekel ez minket, nincs is semmi probléma. Elnök, elnyújt képviselőnek adom meg a szót. Nos, nem gyakran ijedek meg az előző felszólalótól, most azonban elég hasznos fölvetésekkel fogalmazott meg kollégám. Ez nem jelentés, ez vélemény, ez egy vélemény, amelyel az gazdasági szakbizottság felé fordulunk és általában a vélemények nem érik meg azt a papírt, amire nyomtatják őket. Ami aggaszt az az, hogy a e, gazdasági szakbizottság mennyit e, e, tud az ír helyzetről, lehet, hogy nem akarják az ír problémát elsúlyosítani, súlyosbítani, de hát ha hivatkoznék a Tesco ügyre például, akik, akik a vonatkozó hatóságok előtt fejet hajtottak, hát Hmm. Nézzük meg, hogy mi az, ami konkrétan történik. Először is van itt egy gazdálkodó, aki az EU-tól támogató adó, fizeti adóból kap pénzeket, hogy tejet termeljen, miközben a tej felvásárolja, több pénzt fizet neki azért, hogy több tejet termeljen. Tehát gyakorlatilag az EU azért fizet, hogy kevesebb legyen a tejtermelés, a piac pedig azért fizet, hogy több legyen a tejtermelés. Itt túl sok a piaci beavatkozás. Elnök, köszönöm szépen. Nos, köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani Danton képviselőnek amiért eh, eh, ezt a munkát elvégezte. Nagyon fontos, hogy véleményt eh, nyilvánítsunk, hiszen ez kihatással lesz a vidéki területek életére. Jelen pillanatban nincs tisztesség és nincs méltányos verseny vidéken, és ezt az utóbbi időkben, láttuk jól is, például a balti államokban, Litvániában az elmúlt néhány évben a e, e, e, tejgazdaságok egyharmadat csődbe ment, és egyrészt támogatjuk ezt az ágazatot, másrészt mivel nincs esélyegyenlőség, egyre több tejgazdaság bebukik. Tehát attól tartok, hogy ugye a tejtermelő gazdák jövedelme egyrészt az árból, másrészt az Európai Uniós támogatásokból áll, és a különböző tagállamok között a kettő aránya nagyon eltérő. Tehát emiatt nagyon nehéz eh, a tényleges versenyt kialakítani a termelők között. Úgy gondolom, hogy eh, biztosítani kellene a méltányos eh, terméklánc működést, a továbbiakban, mondja az elnök Szanyi úr kap szót, az Ekkor szakbizottság részéről pontosan jól ismeri ezt a problémát, hiszen maga is termelő. Úr, valóban igen, én nagy érdeklődéssel hallgattam az eddig elhangzottakat, nem csak mint ennek a bizottságnak a, az egyik póttagja, hanem úgyis mint ennek a ezévi jelentésnek a gazdasági bizottság részéről való előadója én szeretném biztosítani az ír kollégákat, hogy eh, ezúttal nem lesz olyan, hogy az r felvetéseket ne hallja meg a gazdasági bizottság. Itt ülök, meghallgattam, és nagyon számítok is arra, hogy eh, ezeket majd még részletesebben kifejtik, hiszen nekem azért mégiscsak az a feladatom, hogy összefoglaljam eh, a legrelevánsabb véleményeket, és ebből a szempontból kifejezetten örülök annak, hogy a mezőgazdasági bizottság Danten képviselőtársunk közreműködésével nagyon komolyan vette ezt a feladatot. Én nagyon tisztelem ennek a papírnak azokat a finom egyensúlyait, amiket beletett, illetve azokat a még, ezeket az egyensúlyokat még finomabbá tevő szóbeli megjegyzéseit is. Két dologra szeretnék utalni. Az egyik az az, hogy én szeretném, hogyha ez a mostani jelentés jól hangsúlyosan elismerné, hogy a mezőgazdaságot nem lehet összekeverni más ágazatokkal. Itt biológiai alapok vannak, a termelői biztonság, a természetbiztonság, a fogyasztók biztonsága sokkal-sokkal nagyobb érdek, mint bármilyen más egyéb elvont versenyfilozófia. A másik, hogy, és ez tulajdonképpen ajánlom ennek a bizottságnak is a figyelmébe, hogy a héten kiosztották a közgazdasági Nobel-díjakat, és az idei esztendőben a Nobel-díjat két tudós azért kapta, mert közös munkával, illetve külön-külön, de közösen is dolgoztak, és rájöttek arra, hogy az együttműködés sokkal inkább meghatározza a gazdasági folyamatokat, mint a verseny. Én úgy érzem, hogy ezt a szemléletet is érdemes lesz majd tükröztetni ebben a jelentésben, ha már az illetékesek ezért Nobel-díjat adtak. Köszönöm szépen. tak Nos, nagyon jó, hogyha ezt a valóságra is tudjuk alkalmazni. Nagyon szépen köszönöm a megszólalását a továbbiakban. A bizottságnak adom meg a szót. Sisár úrnak adom meg a szót, hogy vonjanak a következtetéseket. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, képviselők. Először is köszönet, hogy meghívtak bennünket újra, hogy beszámolhassunk a versenyügyi főigazgatóság munkájáról annyit mondhatok csak, hogy kérem önöket, hogy folytassák ezt a munkát. Mi szeretnénk folytatni ezt a párbeszédet, akár hivatalos, akár nem hivatalos keretek között. Nagyon sok fontos ügyet vetettek föl ma, nem csak olyanokat, amelyek önök számára fontosak, hanem amelyek számunkra is fontosak. Nagyon sok mindent elmondott Dantán úr és a későbbi kommentekben, megjegyzésekben is sok minden elhangzott, amivel egyetértünk. Valójában azon morfondírozunk minden egyes esetben, hogy hogyan tudnánk erősíteni a gazdálkodók alkú pozícióját az Európai Unióban. A fiatal vállalkozókkal kapcsolatban ugyanilyen értelmű kérdés hangzott el, és úgy gondolom, hogy a nézeteink nem ellentétesek ebben az ügyben. 2013-ban a mezőgazdasági ö, ö, politika reformja pontosan ö, ezt tükrözte, hogy milyen esetekben lehet derogációt adni a versenyszabályok alól, és pont ezek a példák említhetőek, ö, a gazdálkodókat kell előzsönybe helyezni, a versenyszabályok adói felmentéseknek önnek kell lenniek, amelyek arra buzdítják eh, a gazdálkodókat, hogy együttműködjenek egymással. Szanyi úr utolsó megjegyzése pont erre vonatkozott. Tudjuk, hogy a tejcsomag reményeként egyszerűen az, hogy a versenyszabályokat megszüntetjük, és lehetővé tesszük a kartai jellegű megállapodásokat. Ez önmagában nem segít a eh, gazdálkodóknak, a termelőknek, és természetesen nem teljesítő magában a közös agrárpolitika célkitűzéseit sem hosszú távon, pedig végül is nem tesz jót egyáltalán a gazdálkodóknak, termelőknek. Tehát a kérdés, milyen derogációkra lenne szüksége a gazdálkodóknak, amely történetesen segít is nekik. És csak annyit tudok mondani, hogy az első helyes lépés, a elképzelésünk szerint, őszinte és szerint véleményünk szerint, ugye 2013-ban erre sor is került, az az, hogy a gazdálkodókat ki lehessen vonni az általános versenyszabályok alól, feltéve, hogy az együttműködésük értelmesen megoldást ad. Nem csak e, árakban próbálnak meg e, kartelezni, hanem együtt e, tervezik meg a termelés, vagy sok egyéb közös tevékenységet is folytatnak szívesen beszélnék el ezekről az ügyekről részletesebben is, de lehet, hogy csak inkább arra kéne megjegyzést tennem, hogy Nemrégiben ugye említették az írországi vágóhidak összeolvadását. Az Európai Bizottság pár nappal ezelőtt valóban jóvá hagyta ezt. Nos, nagyon alaposan áttekintettük a helyzetet az elmúlt hat hónapban, és szeretném hangsúlyozni, hogy amikor a gazdálkodók szövetség, szövetkezeteket hoztak létre, és ezek összeolvadtak, akkor a főigazgatóság és a bizottság sokkal magasabb eh, koncentrációs eh, szinteket eh, hagyott jóvá, mint a mostani vágóhíd összeolvadásnak a koncentrációs szintje. Tehát egyértelmű, hogy méltányosan jártunk el, sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vagyunk keményebbek a gazdálkodókkal, mint bármely más ágazattal. Ezt világosan mutatják a tények, amelyeknek nyoma van. Korábban elhangzott egy megjegyzés, miszerint különbséget kell tenni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a versenyszabályok között. Ne felejtsük el, hogy van olyan, hogy a verseny jó, vagy a verseny rossz, ugyanakkor lehetséges, hogy van eh, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat Nos, mi nem védjük a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, például ha nem fizetik ki a gazdálkodókat, vagy későn fizetik ki, vagy menet közben megváltoztatják a szerződés feltételeit. Ezt nem támogatjuk, ennek nagyon világosnak kell lennie. Meggyőződésünk szerint a piacokon a hatékony verseny az, ami a közös agrárpolitika hosszú távú céljait szolgálja, ideértve a gazdálkodók céljait is, hiszen a fenntartható, eredményes, hatékony gazdálkodás csak akkor lehetséges, hogyha e, a verseny valamilyen szinten megmarad. Nem lehet azt teljes mértékben ki, e, megszüntetni az ágazatban. Ezért kérem, hogy gondolják meg, hogy további derogációkat e, ajánlanak-e a versenyszabályok alól a mezőgazdasági ágazatban, amely különleges ágazat, egyezzel egyetértünk, hogyha ilyen derogációkat szeretnének elérni, akkor eznek nem lehetnek olyan egyszerű derogációk, amelyek arra bátorítják a gazdálkodókat, hogy egyszerűen kartát formáljanak és meghatározzák, hogy milyen minimum már, olyan derogációra nem van szükség, amely együttműködésre bátorítja a gazdálkodókat, és akkor mindenki boldog lesz, a fogyasztók is, az ágazat is, és a szabályozók is. Köszönöm szépen, szívesen válaszolok további kérdésekre. Elnök, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ezeket a konkrét eh, jelenségeket nekünk kell megtalálnunk a mezőgazdasági témakörben eh, és hát nyilván azért hallgatjuk meg ezt véleményét, hogy eh, megfelelő jogi megoldásokat találjunk Eh, Tantan úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani az összes kollégának a munkámat illetően. Így talán egy kicsit kevésbé lettünk elszigeteltek, mert néha az agri véleménye megijeszt egyes szolgálatokat a bizottságon belül. Figyelembe vettem a hozzászólásokat, Vita Mark kollégának mondanám, hogy szeretnék vele eszmét cserélni. Ugye a Task Force elnökére utalt, és érdekelt az utolsó javaslata is, tehát hajlandó vagyok a javaslatait beilleszteni az anyagba. Anyu kollégának mondanám, hogy hogyha ezek a javaslatok zavarják a brit jogalkotókat, ez már nem tart majd sokáig, és így mindenkinek jó lesz, még erre az időre együtt dolgozunk. Ami pedig a kont főigazgatóságot illeti, nem mezőgazdasági karteleket akarunk létrehozni, a viszonyokat akarjuk egyensúlyba hozni, természetesen nem titkos karteleket, vagy nem titkos karteleket akarunk létrehozni a gazdálkodók körében. Az a célunk, hogy a piac világosan működjön, ahol mindenki megtalálja a helyét, és ami nem gazdagít úgy egyeseket, hogy másokat megöl. És sajnos akiket megöl gyakran ez a piac, azok a gazdálkodók. Elnök, köszönöm. A módosítókat október 18-ig lehet majd benyújtani. Flanagan úr, úgy vélem, hogy ön közvetlenül felteti a kérdését a bizottságnak, mert nagyon szorít már minket az idő. Ez így jó önnek, Danten úr? Igen, elnök úr, tekintetbe véve az idő problémát és a derogációt kérhetem-e a kollégáktól, hogy módosítóikat angol nyelven azonnal küldjék is meg a titkárságnak, hiszen az ekonnak is továbbítanunk kell majd az anyagunkat, és minél gyorsabbak vagyunk, annál jobb. Elnök, köszönöm szépen. Kedves kollégák, 15 és 16 óra között együttes ülésünk lesz az Agri, NV és a DEVE szakbizottságok részvételével. A FAO-val cserélünk eszmét a világélelmezési nap kapcsán. Erre a találkozóra 2Q2 teremben kerül sor, 15 és 16 óra között kérem legyenek jelen, hiszen nem lenne jó, hogyha az Agri szakbizottság részéről senki nem lenne jelen, tehát együttes ülés az MV, a, a DEVE, Agri szakbizottságok részvételével, és aztán visszajövünk 16 óra 15-től ugyanebbe a terembe. Az ülésünk ezen részét most félbeszakítjuk, és át is térünk a koordinátori ülésre. Köszönöm a képviselőknek, és Flanagan úrtól még egyszer elnézést kérek.